Buonasera a tutti, diamo inizio. Üdvözlök mindenkit, kedves képviselő hölgyek és urak! Bene, benvenuti a tutti, buon pomeriggio, diamo inizio. Üdvözlök tehát mindenkit a mai délutánon, kettő munkanap áll előttünk, és nagyon intenzív munkát fogunk folytatni a szakbizottságunkban, a mezőgazdasági szakbizottságunkban. Mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet. Mária, segíts, légy szíves. A napirendnek a jóváhagyása, amennyiben nincsen ellenvetés, akkor elfogadtuk azt. A tolmácsolás hozzáférhető valamennyi nyelvén a szakbizottságunknak, és szeretném értesíteni önöket arról is, hogy az interneten keresztül közvetítik a mai ülésünket. Kedves kollégák, a mai napunk munkája után a bizottságnak a tevékenység alapján felhívok mindenkit arra, hogy minden tagunkat invitáljuk arra a munkaülésre, amelyet Pátrao neves vezet majd, és amelynek a témája az, hogyan lehet még ambiciózusabb politikát folytatni a mezőgazdasági politikában, és illetve a mezőgazdasági termékeknek valamennyi szakbizottsági tagot meghívjuk erre. Tehát még egyszer köszönjük ezt Pátrao neves kollégánknak, hogy megszervezte. Ezen felül Szeretnék emlékeztetni a következőkre, ha bár erre már kitértem a legutolsó ülésünkön, tehát szeretnék arra emlékeztetni, hogy a KAP reformnak a dokumentumait nem osztjuk újra ki, ezt megtettük a korábban, ezért kérem azt, hogy a későbbi munkák során is mindenki tartsa magánál a már megkapott anyagot, mert hogy csak egy példányban tudjuk közreadni ezeket a dokumentumokat. Uh, Sajnálom, de a, valami baj van a technikánkkal. Oké, okay, Jurik. Cari colleghi, la nostra riunione inizia. Kedves kollégák, elkezdjük a munkaülésünket, mégpedig a arra, arra a munka megbeszéléssel, amelyet a cukor rendtartásról fogunk most folytatni. Mindenek előtt szeretnék üdvözletet mondani a kettő szakértőnknek, kettő szakértőt hívtunk ugyanis meg, dr. Bert Smithet a Weigen-Innengi Egyetem részéről, aki egy stratégiai perspektívát nyit a tekintetben, hogy mi várható az Európai Unió cukorpolitikája tekintetében a kvótákról fog beszélni, pontosabban felteszi a kérdés, hogy legyenek-e kvóták vagy sem, tehát Bert Schmidtet fogjuk meghallgatni Weigeningen Egyetemről. Továbbra is a szerzés kapom nem működik. A Nagyon búg a német eh, a csatorna, nem lehet egyszerűen hallgatni sem. Oké, okay, a di Nos, akkor megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy működjenek a dolgok. Úgy tűnik, hogy most már működőképes a berendezés. John Noble-t is szeretném üdvözölni John Blasszony, ő egy független szakértő, ő pedig tálalni fogja azt, hogy milyen fajta forgatókönyveket tud elképzelni a cukorpiac tekintetében, illetve annak a reformnak a vonatkozásában. Meghallgatjuk a két szakértőnket, ezek után pedig megnyitjuk majd az eszmecserét. Hagy üdvözöljem az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatóságnak a képviselőjét, és akkor vágjunk a lovak közé, csapjunk a lovak közé, Schmidt úr megkapja a szót 15 percben. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy néhány információt elmondjak arról a tanulmányról, amelyet az Európai Unió cukorpolitikájáról készítettünk. A következőkről szeretnék beszélni. Az előadás alapja a holland gazdasági, mezőgazdasági és innovációs minisztérium biztosította a forrásokat ahhoz, hogy ma beszámolhassunk. Néhány szót magáról a tanulmányról, aztán bemutatnám az úgynevezett forgatókönyv eredmény, elemzés eredményeit, néhány magyarázatot fűznék hozzá, a végén pedig egyebekről, mint a soft landing kapcsolatos tervek, és néhány ajánlást fogalmaznék meg. Nézzük először is meg, hogy milyen terményről beszélünk. Cukorrépáról, mint egy 10 tonna cukor hektáronként hozammal. A, az aratást követően többféle termék állítható elő, cukor, melasz, bioetanol. Nagyon fontos egyéb cukor, ala, cukrot, cukor termesztéshez vagy előállításhoz alkalmas növény, a cukornád, Brazília, Afrika, India és sok más ország is foglalkozik ezzel. A cukorrépa a mérsékelt égövben található meg, a, tábla, az, a térképen is ezt látják, de természetesen a hektáronkénti hozam nagyon eltérő országonként és országokon belül gazdánként is. A cukortartalom és a hektáronkénti cukorhozam azonban az évek során tendenciózusan növekedett. Óriási eltérések tapasztalhatók a cukorépa árában is. 2020-ra ezeket jelezzük előre, ilyen árakat az Európai Unió néhány országában. Látható, hogy óriási eltérések vannak. Mint egy 27 euró Ausztriában a, a tonakenti ár 43 euróig 42 és félig Hollandiában. Ez azt jelenti, hogy a különböző országokban a gazdáknak különböző nyereségréssel kell dolgozni. Ezt majd még el fogom mondani a későbbiekben, hogy mit jelent ez az eredmények szempontjából. Az előadásunk alatt alapja De Bont és általam végzett kutatás, egy holland verziója is van, holland összegzéssel ma ennek a dokumentumnak egy olyan változatát mutatjuk be, amely az Európai Uniós országokra, nem pedig Hollandiára összpontosít. Hozzátettünk néhány egyéb, egyéb, egyéb kérdésre vonatkozó megjegyzést is, mint például a soft landing intézkedések. Aki még többet szeretne az eredményekről, az a weboldalunkról le tudja hívni a jelentést. Nézzük meg a felfogásunkat. A feltételezés a holdankénti cukorrépa termény, a vállalatok cukortermelése, cukor és cukorrépa árak a különböző országokban és országblokokban, import-export az EU-ban, a piaci egyensúly, és 2020-ra is megcsináltuk mindezt, ami a végső állapot lenne, de ez pusztán annyit jelent, hogy a 2020-as utáni időszakot nem vizsgáltuk. Ezt majd később visszatérek még erre. Volt egy irodai tanulmány, vagy irodai alapú, illetve egy modell tanulmány három különböző lehetőséggel. Az egyik a jelenlegi helyzet, a status quo forgatókönyv, amikor még megvan a kvótarendszer, rendszer, amikor még mindig vannak az AKC és az LDC országoknak bizonyos privilégiumai, ahol az Európai Unióban még lehet jogosan exportálni a későbbiekben, de nem kötelező. Bevettük ebbe a Doha és a Mercosur megállapodásokat, és a hipotézis része volt az is, hogy az EU cukor exportját a, a jelenlegi helyzetnek megfelelően korlátozzák. A második forgatókönyv a Doha és az alacsonyabb vám tarifák. A Doha körben a tárgyalások az export korlátozásáról szóltak, illetve az export leállításáról, mint egy 70%-os csökkentésről. Még nem végleges, még a tárgyalások folynak. A harmadik pedig egy kvótamentes forgatókönyv, amelyben ala, csökkennek a vámtételek, nincsenek kvóták, és nincsenek exportkorlátozások sem Európai Unión kívüli országokban. A következőben szeretnék bemutatni néhány globális eredményt, amit a forgatókönyv elemzés kapcsán határoztunk meg. Az első a termeléssel kapcsolatos. Szeretném először is megmutatni a piaci egyensúlyt, a részben az EU 27 országaira vonatkozóan 2020-as kitekintéssel. Millió tonnában adja meg a kristálycukrot, kvóta és ipari termelést is ide vettük. Látható azonban, hogy 2009-ben az EU-n belül a 27 tagországban mintegy 15 millió tonna termelés volt, 2020-ban a státusz quo várhatóan 15,2 tonna lesz a a Doha alacsonyabb vámtétellel 14,9-re eh, fog csökkenni, és a mentes időszakban pedig mintegy 16,8 millió tonnára fog növekedni, mindez az Európai Unión belül. Ugyanezekben az években viszont azt is láthatjuk majd, hogy növekszik az import a status, a status quo szerint. Az alacsonyabb vámtétel forgatókönyvében is, forgatókönyve szerint is, és a Doha alapján alacsonyabb vámtételeknél még tovább csökkenni fog. Természetesen az export az első forgatókönyv szerint csökken, a másodikban azonban 2,2 millió tonnával növekedni fog 2020-ra az EU 27-ekben. Az előrejelzés a hektáronkénti cukorrépa hozamot is tartalmazza. Az EU27-ekben a status quo forgatókönyvben mintegy 1300 hektár kerül megművelésre, ennek a döntő része az úgynevezett régebbi tagállamokban található. Az új tagállamok 227 ezer hektárt művelnek meg cukorrépa termesztésben. Az ala, a Doha alacsonyabb vámtételeknél a termelés az előrejelzés szerint egy picit csökkenni fog, hiszen növekszenek az importok, ezekben a blokkokban mintegy 1%-kal csökkenni fog, de a kvótamentes forgatókönyv szerint megint csak a termelés és a hektáronkénti hozam is növekedni fog, mintegy 12%-kal a régi tagállamokban, és mintegy 6%-kal az új tagállamokban. Ha megengedik, most áttérnék arra, hogy mit is jelentenek ezek a számok. A status quo forgatókönyv szerint mondhatni, korábbi reformok hatása érezhető a 2006-2009-es reformoké. Ennek óriási hatása volt az EU cukorrépa árára, és a cukorrépa termesztése és a cukorfeldolgozásra is az EU-ban. Több ország, több vállalat ki kellett, hogy lépjen ebből az üzletágból. A következő előadás erről a szegmensről fog szólni. A kereslet kínálat egyenlege 2020-ra átlag alacsonyabb cukorárat eredményez ma, de a cukorkóta megmaradása mellett mintegy 12%-os árváltozásra várunk a, a 2009-2010-es árhoz képest. Az alacsonyabb cukorárak általában a gazdák számára alacsonyabb nyereségrést fog jelenteni, tehát a jövedelmük, bevételük csökken. Néhány szót most a Doha alacsony, a Doha szerinti alacsonyabb vámtarifa forgatókönyvből. Várhatóan Brazília még több cukrot fog exportálni az EU-ba, alacsonyabb lesz a cukor ára, mint a normál forgatókönyv a status quo forgatókönyve szerint, és a, az export az AKC és LDC országokról kevés, kevésbé vonzó lesz, de nem is lesz rá akkor a szükség. Várhatóan a belső, ter, a belső termelés, EU-n belüli termelés csökkenni fog. A kvótamentes forgatókönyv szerint valószínűleg 10%-kal növekedni fog az ipari és háztartási fogyasztás miatt a termelés és az igen kedvező piaci feltételek miatt. Alapvetően olyan országokban, ahol magas volt a cukorrépa ára, és ahol a kvóta rendszer miatt igen magasok a, a nyereségrések. Az EU 15-ökben pedig várhatóan jelentősen növekedni fő, fog a cukorépa termesztés, sokkal nagyobb mértékben, mint a, a, az EU10-ben. A cukor árak a kvótamentes forgatókönyv szerint csökkenni fog, fognak sokkal erőteljesebb mértékben, mint a Doha forgatókönyv szerint, és a nettó cukorár végül is befolyásolja majd a cukorárat is, de a feldolgozás és minden egyéb járulékos költséget is. Éppen ez lesz az oka, hogy a régebbi és az új tagállamokban általában hatékonyabbak lesznek a cukorvállalatok. Más termékekből is fognak bevételekhez jutni, és a nettó cukorépa ára is mindez jelentős hatással van. A gazdák jövedelem, jövedelmére való hatása mindez természetesen jelentős lesz, hiszen a cukorrépa relatív jövedelmével kapcsolatban is jelentős hatások lesznek. a, kihat arra is, hogy mekkora területen fognak cukorrépát termeszteni, és milyen vegyes gazdaságok lesznek, hol lesz kevésbé jelentős a cukorrépa. Várhatóan a tendencia az lesz, hogy növekszik a termesztés, de mégis óriási eltérések maradnak meg az azonos feltételek működő gazdák között is. A számítások szerint a számításokat a holland gazdákra végeztük el. A számítások szerint lesznek olyan gazdák, ahol bevétel veszteséggel kell számolni, akár több mint 5%-kal is, míg mások ugyanolyan jövedelmi szintet tudnak majd produkálni. Most eljutottam az egyebekkel kapcsolatos kvalitatív megjegyzéseimhez. Mint mondtam, az elején nem igazából figyelsz, figyeltünk a 2020-ig terjedő időszakra az első forgatókönyv szerint. Várhatóan azonban mégis, most erre térnék ki, a piac ingatagsága megmarad, és mindez összefügg a cukorépa termesztés és feldolgozás iránti igényel is. A az EU mentesítése egy átmenetet jelent, egy olyan folyamatot, amelyben a rövidebb átmeneti időszak azt jelenti, hogy kevesebb lehetőség nyílik arra, hogy egy újfajta helyzethez igazodjunk. Ha tehát rövidül ez az időszak, akkor sokkal erősebb szelekció érezhető majd az erősebb és gyengébb országok és vállalatok között. A rövidebb átmeneti időszak azt is jelenti, hogy az ágazat szerkezetváltáson megy át. Mondhatjuk persze azt, hogy ez jó a cukoripar számára, vagy az ágazat számára egészében véve, de akkor, amikor egy gyengébb régióban működik egy vállalat vagy egy gazda, akkor ezt nyilvánvalóan fenyegetésként éli meg, hiszen ez munkanélküliséghez, jövedelemkieséshez, stb. vezethet. Most nézzük meg a cukortermelés növekedését. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a gazdák és a vállalatok a egységnyi költségeiket csökkentsék. Egy ilyen folyamattal új piaci egyenleg, egyenlőség fog kialakulni, mégpedig alacsonyabb árak mellett, mint ahogy várjuk, hiszen lesznek olyan országok, lesznek olyan gazdák, akik rendkívül versenyképesek a cukorrépa termesztésben vagy feldolgozásban, viszont mindez jelentős mértékben függ majd az olajáraktól, hiszen a cukorrépából bioetanolt is elő lehet állítani, de elő lehet ezt állítani a búzából is, de lehet egyéb piacokra is gyártani. Nagyon nehéz éppen ezért már most előrejelzést, pontos előrejelzést készíteni, mert nagyon sok piac és ár függvénye a termelés, és ezek a piacok, ezek az árak rendkívül ingadozóak. Az alacsonyabb cukorépa árak azonban valószínűsíthetők a jelenlegihez képest. Ez azonban nem lesz kedvező a, a cukorhelyettesítők esetében. A cukorpiac éppen ezért várhatóan véleményünk szerint sokkal rugalmasabb lesz a jelenleginél, de ez azt is fogja jelenteni, hogy az Európai Unió cukorpolitikájának is sokkal rugalmasabbá kell válni. Akkor nézzük most a soft landing, a puha landolással kapcsolatos intézkedéseket, illetve a puha kivezetést. Várhatóan a nemzeti kvótáknak a lassú terjesztésére lesz szükség. Természetesen új szerkezetek, illetve az újabb szerkezet átalakítások már feleslegesebbé válhatnak, ami rövid távon nyilván kedvezőbb, de a cukor ár csökkenése kevésbé lesz vonzó a cukorra épülő ágazatok számára. Ez, mint mondtam, tehát nem előny, mert ezekben az ágazatokban működő vállalatok valószínűséggel inkább az EU-n kívülre fognak majd tekinteni. Ha megengedik, összefoglalnám az ajánlásainkat is. Amennyiben a, a Doha körben megállapodásra kerül sor, akkor gyorsan el lehet majd, meg lehet szüntetni a kvótarendszert, és a gazdák, cukorvállalatok expanziójának lehetősége, hatékonyságának növekedése végre valóságá válhat. A rövid és hosszú távú hatások között eh, látszólag ellentmondás van. A kvóták eltörlésének eh, elhalasztása az egyéb soft landing intézkedések között. Érdemes lenne megfontolni véleményem szerint a mini, eh, egy cukor minimál ár vagy cukorépa minimál ár megtartását a gyengébb régiók, gyengébb EU tagországok számára. A negyedik és utolsó ajánlásunk, ajánlásom az az, hogy nagyon fontos a, az eltörlés, a liberalizálás jóléti, gazdasági jóléti hatásainak végiggondolása is, és ezeket, össze, ezeket a hatásokat össze kellene vetnünk a regionális, gazdasági és szociális hatásokkal, nem csak az EU-n belül, hanem az EU-n kívül is. Köszönöm ezzel figyelmüket, és remélem, hogy bölcsen tudják majd tárgyalásaikat ezek alapján is lefolytatni. Bene, grazie, grazie, dottor Schmidt. Nagyon szépen köszönöm Schmidt professzornak az előadását. egészen biztos vagyok abban, hogy ez jól táplálta a vitát, hamarosan majd erre is sor kerítünk, de még ezelőtt hallgassuk meg másik szakértőnket, John Noblasonyt, aki konzuláns szakértő, és aki még egy előadást tartott a vita előtt. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és hogy meghívtak erre a délutáni kis szemináriumra. Az európai cukortermelők nagy védelemben részesülnek, mégpedig a magas import tarifák miatt, és tulajdonképpen csak a preferenciális egyezmények importjai vonatkoznak rájuk. A legfontosabb a kérdés az az, hogy a 2006-os cukorreformnak sikerült-e megoldania, vagy elérnie a céljait. Azt gondolom, hogy amit először is meg kell néznünk, az a 2006-os reform, és arról kellene beszélnünk, hogy ez sikeres volt, vagy nem volt sikeres. A célja 2006-os reformnak az volt, hogy 6 millió tonnával csökkentse a kvótákat. Végül is 4 millióval sikerült ezt csökkenteni, és a három éves átlagot nézzük, akkor viszont csak 2 millió tonnával sikerült csökkenteni a termelést. Az Európai Bizottság 2005-ben még a reform előtt értékelést készített, megnézte, hogy mi fog történni, hogyha csökkentik az árakat az Európai Unióban. És ezen az ábrán láthatják, hogy a 2000 tehát az akkori árakat megnézve, 2009-2010-es referencia árakat megnézték, 8 millió tonnáról volt szó, ez azonban nem jött be. A 2012-es ár ugyanis 700 euró fölött van tonnánként. És ez részben ez az oka a magasabb termelésnek. Na most mi kérdés ugye, hogy siker volt, vagy, vagy bukás volt-e ez a reform. Az Európai Uniós piaci árak magasabbak, mint a reform előtti árak, és és fél millió tonnás importot, importra számított az Európai Unió, de erre nem került sor, sokkal inkább ellátási problémák, problémákra került sor a reform után. A, ez a szakpolitika rendkívül mértékben szabályozott, és az ipar szerkezet átalakítására és konszolidációjára került sor. A következő ábra a jelenlegi helyzetet mutatja. 18 országban van cukorkvóta, 9 országban izoglukóz kvóta, 8 országban pedig működnek teljes időben a cukor finomítók. Hogyha megnézzük ezt a szakpolitikát 2015-től, hogy fog ez kinézni, néhány dologra szeretnék kitérni, amely korlátozó hatása lesz erre a reformra. Először is a WTO limitálja az exportokat, aztán import kötelezettségvállalások léteznek, a világpiaci, vagy a világ cukorpiaca nagyon nem stabil, a gazdasági helyzet és a költségvetési háttér, ezeket kell figyelembe venni. Először is nézzük meg a WTO korlátozását. Ez egy itt látható, hogy hány millió tonnában korlátozza a támogatott cukrot a WTO. Ez az ezen túlmutató támogatott cukor, cukrot lehet exportálni. Mi történik azonban, hogyha az Európai Uniós áraknál alacsonyabbak a világpiaci árak? Nézzük, a következő ábra mutatja a világ és az Európai Uniós árakat. Az Európai Unió az 1,2 millió tonnát nem lenne képes exportálni, hogyha nem biztosítanának magasabb árat ennek a cukornak. Aztán az import kötelezettségvállások. Az Európai Unió úgy kalkulált, hogy, hogy az epák alatt, az epáknak köszönhetően 3,5 millió tonna be hozatalára kerül sor, aztán a Balkán is természetesen szóba került, Horvátország csatlakozik jövőre, és egyéb szabadkereskedelmi egyezmények tárgyalására kerül sor, és ezekből következhet további cukorbehozatal. Minden más azonban, ami az szabadkereskedelmi egyezményeken kívül lenne, ezt megállítja a szabályozás. A következő pont a világ cukorpiacának az ingadozása. Tehát figyelembe kell venni a világpiaci árakat. Ez ez egészen 69-ig vezethető, vezeti vissza az árakat, ez az ábra. A piros a mm, világpiaci árakat mutatja, a zöld pedig az Európai Uniós árakat. A zöld lát, zöldnek a zöld vonal mutatja, hogy az Európai Unióban eh, rendkívül stabilak voltak az árak, azonban a 70-es években a világpiaci ár egy nagyon nagy kiugrást mutatott, de láthatják, hogy egyéb más kiugrások és csökkenések is vannak, tehát rendkívül eh, ingadozó ez a eh, piac. A következő ábra a napi ingadozás mutatja a mm, piaci nyers cukor árban. A következő korlátozás a gazdasági helyzet. Na most egy erős, fenntartható élelmiszeripar segít a növekedés kialakításában, visszahozásában. Minden érdekelt félnek itt, vagy érintett félnek részt kell vennie ennek a kialakításában. Aztán a következő kérdés az, hogy az európai hogy az euró és a dollár viszonya hogy alakul, ugyanis a piac a cukor dollár alapú nyersanyag, tehát láthatják, hogy itt, itt is nagy ingadozások van, több mint, volt, hogy több mint egy dollár volt egy euró, de volt, hogy egy dollár alatt is volt. A következő a költségvetési költségek, tehát mennyibe kerül a költségvetésnek a cukor rendtartás megreformálása. Az első cél az az, hogy megfelelő életszínvonalat kell biztosítani a gazdák számára. A konszolidált piacon, konszolidált ipari ágazatban a gazdákat bizonyos szerződésekkel védeni kell, de természetesen a gazdák versenyben állnak egymással. A második cél a fenntartható cukoripar. A cukorfeldolgozóknak a világpiacon kell tudniuk helytállni középtávon. Ez, ne, ez nehézség lehet akkor, hogyha a világpiaci árak alacsonyak. Ugyanis növekedhetnek az importok az új szabadkereskedelmi egyezményekkel, és előfordulhat, hogy alacsonyabb lesz a világpiaci ár, hiszen az ár, ha egyszer fölment, akkor utána le is fog menni. A hármas célkitűzés a az garantál, garantált ellátások, az Európai Unióban egy nagyon erős élelmiszeripart szeretnének létrehozni, de egy nagyon erős nem élelmiszer alapú ipart is, legyen szó például a, a mm, bioüzemanyagokról. A 2000 a 2000-es reformnak nem sikerült elérnie ezt a célt, és nagyon nagy problémákat okozott a, az um, élelmiszer ágazatban az, hogy nem volt megfelelő ellátás cukorellátás. Legutoljára a 70-es években került sor ilyen ellátási nehézségekre. Tehát nehézségekbe ütköztek az cukornak az európai piacokra való ellátása, eljuttatásában. Ezt a nehézséget mindenképpen meg kell oldani. A négyes célkitűzés az, az elfogadható árak és, biztos, és biztonság, stabilitás a gazdák, az előállítók és a fogyasztók számára. Tehát a gazdák és a feldolgozók, illetve a fogyasztók számára. Az AKP cukorimport árakat láthatják, tehát a kék a, az, az ACP, tehát az AKC árak, aztán itt láthatják még az Európai Uniós referencia árat, hogyha megnézzük, hogy mi történik a, nyol, a jobb oldalon, a kék vonallal, erre majd mindjárt, mindjárt vissza fogok térni, az Európai Unió monitorozta ezeket az árakat. Az ipari cukor ár a világpiaci árokat követte, és a reform elején felmerült egy probléma, ellátási probléma merült föl, ez azonban most már megoldódott, és sokkal inkább piacorientált a rendszer. Az EU belső piaci árak az kiskereskedelem, illetve az ipar számára először is az ár csökkent, először az ár csökkent, a kék vonalat kell nézni, a 2006-os reformban megállapított áraknak köszönhetően csökkent ez az ár, aztán amikor a 2009-ben egy probléma merült föl a világpiaci árak szintjén, és látják, hogy itt egy nagy növekedésre került sor. Az Európai Uniós spot árak nagyon ingadozóak voltak 2010-2011-es évben. Az Európai Bizottság nem, vette, nem igazán vette észre időben a, a hiányt, a raktárhiányt, és a spot árak nagyon megugrottak. A következő célkitűzés a verseny növelése az belső piacon. Ez egy olyan terület, amelyet az, el, az utolsó reform, vagy legutóbbi reform nagyon fontosnak tartott. Ez egy kifejezetten konszolidált ipar, szabályozott ipar. Négy országi a kvóták 70%-a, és csak néhány nagy termelő dominálja a piacot. Tiszt, biztosítani kell a az édesítőszerek diversifikációját. Tehát nem csak a cukorrépát kell itt figyelembe venni, hanem egyéb édesítőket is. És tisztességes versenyt kell biztosítani az összes cukor termelő számára. A következő, a hatos célkitűzés az környezetvédelem tiszteletben tartása, tehát kevesebb kevesebb vegyszer használata, növelni kell a hozamot, és kevesebb gyomírtó, illetve növényvédőszer használata. A hetedik célkitűzés az a szakpolitika átláthatóságának a növelése és egyszerűsítés. 2006-os egyszerűsített kótarendszer bevezetésére került sor, és még egy pontot szeretnék említeni, Az IPR, e az Inverse Processing Relief eh, problémája felmerült. Ez rendkívül nehéz, hiszen nagyon eh, a célunk az az, hogy egy erős eh, élelmiszer, stabil élelmiszeripar alakuljon ki az Európai Unióban, vagy ezt, megtart, hogy ezt megtartsuk, és ez az IPR e problémáját felveti. Az egyes és az ötös célkitűzést szeretném kiemelni. A jelenlegi hiányosságokat meg kell oldani 2015-ig meg kell néznünk, hogy mi az, ami nem működött, nem sikerült, mit nem sikerült elérni. Az nem igazán valószínű, hogy az Európai Unió a WTO-n kívül egyoldalúan lemondana a védelmi intézkedésekről. A kérdés az az, hogy megtartsuk-e a kvótákat, vagy nem. Vannak ennek előnyei és vannak hátrányai. Először is az, a hátrányok. A nem hatékony termelőket védi, és, és eltorzítja a piacokat. Tehát, hogyha visszanézzük a, visszamegyünk a 69-es évre, kvótáknak köszönhetően egyes országok már nem költöttek erre az ágazatra. Franciaország, Németország, Hollandia, Ausztria nagyon hatékony termelők voltak, ez jó, de vannak olyan országok, ahol nagy a cukorhozam, és mégis deficitben vannak. A kvóta eh, rendszer megakadályozta, hogy ezek az országok bővítsenek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió egyes területein, egyes országaiban nagyon magasak az árak. És azt is megakadályozza, meg, hogy új versenytársak jelenjenek a, meg a piacon. Komplex mar, piacmenedzsmentre van szükség, ahhoz, hogy valaki ezen rét tud, rét, ebben a piaci ágazatban rét tudjon, részt tudjon venni. És továbbra is folytatódik a WTO korlátozó e, politikája. Hogyha mik, a, mik az előnyei a kvótának? Ez védi az alacsonyabb hozamokat termelő gazdákat, limitálja a belföldi termelést, és így az importot lehetővé teszi. A kvóta a belső piaci instabilitás ellen véde, véd, és nagyobb piaci stabilitást mm, tesz lehetővé hogyha azt mondjuk, hogy az el, több az előny, mint a hátrány, tehát a kvótákat meg kell tartani, akkor milyen módosítással tartsuk meg ezeket? Az Európai Bizottságnak gyorsan kell reagálnia a hiányra és a túltermelésre. Eddig nem sikerült megfelelő sebességgel reagálniuk erre. Ki kell terjeszteni a kvótarendszert a mm, cukorfinomítókra is, hiszen e, biztosítani kell a cukorrépa mellett e, a, az alternatív, egyéb alternatívákat is. Hogy, hogyha védjük a e, termelőket, akkor a fogyasztókat is védeni kell, hiszen ez a piac annyira konszolidált, annyira koncentrált. Összességében a piaci, pro, piaci problémák bizony felmerültek a legutóbbi reform óta. Ezeket a következő reformmal föl kell vetni. Szabadabb piacot kell létrehozni az egységes piaci rendtartásoknak megfelelően, és a verseny hiányát mindenképpen fel kell vetni, hiszen ez hátrányokkal jár a fogyasztók számára. Köszönöm szépen a figyelmüket! Bene, grazie, grazie anche alla signora Noble. Credo che ci siano stati molti interessanti. Nagyon szépen köszönöm ezeket a hozzászólásokat, ezeket az előadásokat, és a köszönet szavak után engedjék meg, hogy át megadjam a szót kollégánknak, Fémonnak, aztán egy úrnak. Obom vystupujícím za jejich prezent. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Nagyon aktuális a cukorreform kérdése. Lenne egy kérdésem az első előadóhoz. 2020-as kalkulációval kapcsolatban milyen, meto- milyen módszereket használtak arra, hogy megbecsüljék a 2020-as termelést? milyen módszereket használtak erre, hogy 7 évre előre meg megbecsüljék ezt? És mi a hiba határ? Milyen hiba határral dolgoztak? Mennyiben valósz, mennyire valószínű ezeknek a bekövetkezése? Én támogatom a kvóták megszüntetését. Azt gondolom, hogy világos világos előnyei vannak a kóta mentes rendszereknek, de kérdezem, hogy milyen, mire alapozzák a becsléseiket. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. I thought that was... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadás, különösen az, hogy az a pont volt izgalmas, hogy 50%-os árkülönbség is lehet. Ez meglepő, ez az óriási skála. Ellent mondanék annak a feltételezésnek, hogyha a kvóták eltűnésével az alacsonyabb hozamú országok rosszul járnának. Nagy-Britannia nem tartja magát alacsony hozamú országnak, de ami igazából történt az az, hogy ha úszással hasonlítanám össze, lenyomták az úszó fejét a víz alá, be kellett zárni a gyárainkat. Szeretnénk kihasználni természetesen mi magunk is a kvóta megszűnésből adódó lehetőségeket, de nem lehet egyik napról a másikra. Több évbe is kell, hogy teljen az, hogy újraépítsük a gyárainkat, kapacitásainkat. Nagyon tisztességtelenül bántak velünk be kellett zárnunk a gyárainkat, elvesztek a munkahelyek. Hogyha a kvótákat most egyik napról a másikra megszüntetik, akkor további károkat fogunk szenvedni. Nagy érdeklődéssel hallottam, hogy a fogyasztók nagyon szeretnék, hogyha növekedne az ellátás. A Londonban az ember körbenéz, akkor igazából erre nem is gondol, hiszen egy csomó boltot be kellett zárni, hogyha nagy kereslet lenne, nagy igény lenne a cukor iránt, akkor a cukorfinomítók még többet dolgoznának, és ehelyett mi történik? Importálják a nagy mennyiségben a cukrot. Lehetővé kell tenni azt, hogy a cukor oda kerüljön, ahol kell. El kell tudni látni a nemzeti piacokat, munkahelyeket kell megtartani. Köszönöm. Grazie Agnew. Evans Garcia e poi Dess. Köszönöm szépen, hogy Evenci szó. Sí, muchas gracias. La verdad, agradezco a los ponentes la... Nagyon szépen köszönöm. Most sok mindenről hallottunk, de nem minden egyes érvel értek egyet. 2007-ben bekövetkezett a reform, és a reformnak a fényében felelősen kell, hogy fellépjünk. Tudnunk kell az, hogy nagyon sok termelő rengeteget ruházott be, és számos ártalmas következményét viselte el az Európai Uniós reformnak. Azaz újra és újra beruházásokkal kellett élniük, és a szerkezetváltásnak most már olyan hatása kell legyen, hogy megmutassa a pozitívumait kellő kifutással rendelkezzen, és ebben ezért meg kell tartanunk a kvótákat azért, hogy közbúsor megoldásként még több évig ez rendelkezésre álljon. Meg kell, hogy tudjuk tart, tartan találni a középutat azok között, akik lemondanak a kvótákról, és azok között, akik továbbra is beruházásokkal akarnak élni, és az üzemeiket tovább akarják fejleszteni azért, hogy a termés hozamuk növekedjen, és azt hiszem, hogy akik ilyen elfajta erőfeszítést tesznek, azok megkap, meg kell, hogy kapják a kellő elismerést megnyitni a piacot átmeneti intézkedések nélkül véleményem szerint kockázatokkal járna, még pedig az ellátás területén. Az ipari cégeink esetében már észleljük azt, hogy az ipari cukornak a fogytán vannak. Harmadik országból származó cukornak a felhasználásával azt látjuk, hogy kérdésesé válik az ellátásnak a biztonsága, az árak felfutnak, ennek negatív hatása lesz közvetlenül a fogyasztóinknak a kárára. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nemzetközi porondon játszunk, és ebben a kapcsolati rendszerben a harmadik országok nyíltan támogatják a termelésüket. Például Brazília a bioetanolt adó kedvezményekkel támogatja. Ez lehetővé teszi tehát azt, hogy így módon a cukortermelésüket támogassák. Azt is tudjuk, hogy számos reform megy majd még végbe a bioetanol területén, a cukorra ennek meg lesz a kihatása. Nem tehetjük meg azt, hogy mi csak a folyamatok végén kullogjunk, nyomon kell, hogy kövessük a piac alakulását és a fogyasztóknak az igényét. Következésképpen úgy vélem, hogy a jelentés tevőinknak közelről kell elemezni az elemzéseket és a harmadik országoknak a tevékenységét, hogyan lehet jobban támogatni a vállalatunkat. Albert Desz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a két előadást. Nagyon érdekesek voltak, érdekes számokat láthattunk, hallhattunk. Én kicsit kritikusabb hangot ütnék meg. Hogyha az hangzik el, hogy 2020-ra ö, megbecsülhetjük az árakat, hát én nem igazán értek ezzel egyet. Szerintem ez nem lehet. Emlékszem arra, hogy tíz évvel ezelőtt Németországban, nagyon erős volt az acélipar. Akkoriban azt mondták, hogy Brazíliából, Kórából, Kínából olyan olcsón jön be az acél, hogy a német acél már nem eh, konkurencia képes. Az egyik üzemet zárták be a másik, utána az egyiket a eh, választókerületemben, és ezeket Kínában nyitották újra. Eh, aztán a, bezárták a kohókat Németországban, mert a többi ország sokkal olcsóbb volt importoktól lettünk függők. Egy éven belül az acél árak 400 százalékkal növekedtek, és azok, akik korábban nagy okosok voltak, azok hirtelen eltűntek. Azok pedig a, akik pedig eh, a fogyasztóknak, ugye, a, a fogyasztók, akiknek szükségük volt az acélra, azok pedig eh, kénytelenek voltak megfizetni a magasabb árakat. Úgyhogy ezért eh, szeretném ezt is, kér, szeretném megkérdezni az előadókat, hogyha hogyan reagálna, hogyha én lennék mondjuk az egyik brazil cukor, termelő, Brazíliában gyakorlatilag 18 termelő uralja a piacot. Hogyha hogyha Európában megszűnnek a kvóták, akkor Brazíliában felmegy a termelés. Négy-öt éven belül nagyon alacsony lesz a cukor, cukor ára e, Brazíliában, illetve Európában is, és az európai ö, üzemek bezárhatnának. Ugyanúgy, mint az acél területén, itt is ö, e, lehúzhatnák a rólót az európaiak. Azok a, akik a felelősséget viselik ezekért a döntésekért, azok viselnék a felelősséget akkor is, hogyha a fogyasztók sokkal magasabb árat kell, hogy fizessenek egy idő után. És ugyanaz a helyzet, mint az acélnál. Az acél termelők sem kezdték újra az acél előállítását. Németországban ha egyszer bezártak, bezártak, az nem jön vissza hogyha csökkennek az árak továbbra is, akkor ez az alkácsi országok számára kevésbé attraktív, kevésbé vonzó, de nem is szükséges. Nagyon sajnálnám, hogyha az akácsi országok húznak a rövidebbet egy ilyen reform után hiszen az akácsi országoknak egy brazil cukor, brazilok általi cukor elárasztás után semmi esélyük nem, nem lenne. Ami a 2007-2008-as cukorreformat illeti, nos, én nem igazán vettem észre azt, hogy a feldolgozó ipar akár csak egy centet is a nyereségéből továbbadott volna a fogyasztóknak. Nem vettem észre azt sem, hogy bármely termék, amely cukrot tartalmaz, olcsóbb lett volna, és a fogyasztók egyáltalán nem nyertek ezzel. Ami a költségvetési eszközöket illeti, nagyon örülök, hogy ez felmerült. Azt gondolom, hogy pont a cukornál az a helyzet, hogy az Európai Unió és a fogyasztó illetve az Európai Unió és az adófizető nem igazán kellett, hogy ehhez hozzájáruljon. A behozatali eh, vámoknak köszönhetően eh, ez az egyik olyan szakpolitika, amelyre szinte az egyetlen, amire nem kell ráfizetni ami a, mező, ami a környezetvédelmet illeti, és sokszor jártam Brazíliában, hogyha ott megnézem, hogy, hogy milyen vadorzó módszerekkel állítanak elő cukrot, akkor ez tényleg elfogadhatatlan. Az Európai Bizottságot szeretném védelmembe venni, ezt nem szoktam gyakran tenni, de hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság nem reagált megfelelően, vagy nem gondolkodott előre, ez nem igaz. Az Európai Bizottság további öm, kvótákat, további öm, öm, volumeneket öm, hagyott jóvá, a spekuláció, itt spekulációra kerül sor, mégpedig az édesség, az édesség kereskedők és gyártók részéről nem az Európai Bizottság volt a hibás, hanem ez a spekulációs magatartás, amelyre sor került. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság összességében jól reagált, úgyhogy fontos lenne, hogyha ebben a törvényhozási ciklusban döntést hozunk, mindenkinek hálás vagyok, akik támogatják, tehát azt, hogy a 2020-ig hosszabbítsuk meg a cukorpiaci reformot, és aztán majd a következő törvényhozási ciklusban döntsenek a kollégák arról, hogy mi fog történni 2020 után, és akkor már látni fogjuk, 2017-18 körül sokkal hatékonyabban tudunk dönteni már. Köszönöm szépen. Grazie, Albert Dess. Adesso... Köszönöm szépen, Albert Dess. Stojanovnak adom meg a szót. A következőkben természetesen nem tudok semmit hozzáfűzni mindehez. Épp most volt Olaszországban, fejeztük be a cukorreformot, 15 vállalatot kellett bezárni, 19-ből így négyre csökkent a cukorfeldolgozók száma, pedig a cuk- és a cukorára a duplájára emelkedett. Tehát az előre tekintés nálunk problematikus volt. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az elnöknek, van mindkét előadóhoz egy-egy kérdésem. Igen, tisztelt vendégek! Sajnálom, hogyha véletlen rosszul ejteném ki nevüket. Minden esetre hadd kezdjem azzal, hogy ne legyünk képmutatók. Az egyik legfontosabb kérdés Európában az, hogy két ipar van két olyan ágazat, amely súlyos konfliktussal küzd a jogalap miatt. Az egyik a cukorrépa feldolgozás, a másik pedig a cukornád feldolgozás. Nyilvánvalóan ez a, két, ez a legfontosabb kérdése, ez a legfontosabb problémája, a jogalap. Először is Smith úr jelentésére Hadd térjek a cukor-répa termelésről szól, de nyilvánvalóan a cukorfeldolgozás a lényeg. Azt mondja, hogy ha a kvóták megszűnnek, akkor nagyobb igény támad a termék iránt, de az európai összehasonlításban nem látunk semmiféle olyan kimutatást, amely azt mutatta volna, hogy a kvóta megszüntetése hogyan hat ki a cukor termel, termelése, cukor feldolgozása. Bár globálisan nézve minden javul, de de sajnos nem lehet elegendő cukrot termelni a cukorépából, de hogyha a reformok Ha a cukorépa feldolgozás csökkenni fog, ez azt jelenti majd, hogy bizonyos országok nem tudják majd saját keresletüket kielégíteni. Ez természetesen negatív hatással lesz az ott élőkre. Ha nem tudjuk kielégíteni a keresletet, akkor növekszenek az árak. A kérdésem a következő. Ha létezik ez a fajta le, felbontás, vagy ez a fajta felmérés, akkor milyen hatással lesz a cukortermelése a a feldolgozás a kvóták megszűnését követően? разпечатката, която ние имаме. А, съжалявам, но виждате, моето зрение не е от най-добрите и не можах хубаво да ги видя. Тоест... A grafikonjai közül nem láttam világosan, ezért kérdezek a következőre rá a, van-e arra mód, hogy a, az előadásában nem megmutatott, de említett grafikonokat megkapjuk, mert egyébként ugye nem érthető a magyarázata. Bulgária például hazám több millió tonna cukrot tudna előállítani. Ez azt jelenti, hogy az EU termelésének 7-8%-át tudná adni, de mégiscsak ennek egy töredékét, egy tizedét termeljük. Egyszerűen azért, mert nem tudunk cukornádat importálni, nem, nálunk ugyanis nem megfelelő a cukorépa termel, termesztés. Úgyhogy igazából Bulgária esetében szerintem nem igaz, nem áll fenn az ön grafikonja. Egyszerűen Bulgária nem használja ki a kapacitásait. Ellentmondás is van abban, amit mond. Egyrészt azt mondta, hogy a finomított cukor a finomított cukrot az igen magas importkvóták sújtják. A második dolog az, hogy kvóták kellenének, hogy legyenek, de a kvótákra, kvóták mellett magas legyen az import. És azt is mondta, hogy a cukorfinomítást is támogatni kell. Elnök úr, még egy percre lenne szükségem. A finomítók természetesen verseny tényezőt jelentenek, ahogy ön is mondta. A kérdés az az, hogy hogyan lehet verseny kvótamentes cukorrépa és magas import vámtételek. Kedves kollégák, nagyon sokan kértek szót, próbáljuk betartani az időkereteket. Lions kollégát hallgassuk meg, aztán Lions kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, kiváló előadásokat hallottunk. Úgy látom, hogy egyetértenek abban, hogy a status quo nem a megfelelő, előre vezető út. A kérdés inkább az, hogy milyen gyors lesz ez a reform, és milyen gyorsan tudunk elmozdulni a kvótarendszertől, hogyan tudjuk ezt megszüntetni vagy csökkenteni. És a kérdés, következő kérdés az az, hogy milyen típusú szabályozást tudunk bevezetni. Olyan szabályozásról van itt szó, amely bizonyos védőhálót biztosít a termelők számára. A kérdésem a következő. Az előadásokkal kapcsolatban, főleg a legutóbbi reformmal kapcsolatban, az Európai Bizottság előre vetítései szerint, ez legutóbbi reform után 6 millió tonnával csökkent a cukor termelés. 3,2 tonnával csökkent az akácsi országokból az import. Ez, ez volt legalábbis az előre jelzés, de erre nem került sor. Véd, védelemben részesítették az árokat is, a referencia árokat csökkentették, de ennek az ellenkezőjére került végeredményben sor, tehát összességében a legutóbbi reformban nagyon sokan vesztettek gyakorlatilag nem csak, hogy hibás előrejelzéseket tett közé az Európai Bizottság, de nagyon hibásakat. Miért voltak ilyen hibásak ezek az előrejelzések? Kérdezem, hogy önök mi alapján becsül, becsülik meg előre ezeket az összegeket, illetve, illetve termelési mennyiségeket, hogyan tudják elkerülni azt, hogy ne ennyire hibás módszereket alkalmazzanak, mint az Európai Bizottság brit a következik. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani, nagyon tanulságos volt ez az előadás. A legutóbbi reform olyan adatokon alapult, amelyek összességében vég, utólag, amelyekről utólag kiderült, hogy, hogy ezek hibás előrejelzésekhez vezetnek, a piacok teljesen máshogy alakultak, és ez azt jelenti, hogy a reform teljesen más eredményekre vezetett. Mégis úgy látjuk, hogy erős a cukorpiac, a világpiac és a világkereskedelem is, világ cukorkereskedelem is máshogy alakult, az elmúlt években a standardek növekedtek, az embereknek megváltozott az a fogyasztási szokásaik, táplálkozási szokásaik, hogyha a táplálkozás során hozzászokott valaki valamihez, akkor arról már nagyon nehezen szokik le. Úgyhogy az elkövetkezendő években valószínűleg továbbra is erősödik a cukor iránti kereslet. A probléma az az, hogy az AKC országok nem olyan sokat szállítottak az Európai Uniós országban, pedig ott prioritásos, tehát kedvezményes bánásmódban lett volna részük, mégis inkább az energiaszektorba, az alternatív szektorba mm, szállítottak. Azt gondolom, hogy ez azt is mutatja, hogy a világpiacon arra kell figyelni, hogy nem csak a a táplálkozási ágazat, az élelmiszer ágazat fog szerepet játszani, hanem az energia ágazat is. Az olajár nem fog csökkenni, sokkal inkább növekedni fog, úgyhogy az önök előadása e, is megerősít engem abban, hogy a, kvótát meg kell szüntetni, a piachoz közeledni kell, és ez az európai e, gazdák számára lehetőségeket is biztosít. Eddig csak a félelmekről beszéltünk, de milyen esélyek e, vannak itt, milyen potenciál mennyiben látják lehetőségét annak, hogy Európában erősödjön a cukor ágazat? Mennyiben látják a lehetőségét annak, hogy stabilabb, magasabb árszinten működjön ez az ágazat. Korábban nagyon, nagyon ingadozó volt az ár, azonban ez most vissza esett az, ár, az inga, tehát az ár végül is mindig nagyjából közép értéken megállt, most úgy látszik, hogy magasabb értéken stabilizálódik az ár, hogyha ez így lesz a jövőben, és ez vajon előny-e? Aztán a kap hogy látják ezt? a mezőgazd, tehát a gazdáknak diversifikálni kell-e, e, többféle gyümölcsöt termelni például, ez azonban nem volt lehetséges, e, mert nagyon magasak a kezdeti költségek, a beruházási költségek, hogyha a cukorpiacon szeretne megjelenni egy gazda, lehetséges azonban, hogy végeredményben Európában növekszik majd a cukor piacon részvevő gazdák száma, nem pedig bezár a bolt. Mm, Martin Hausernek adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Nos, ez a prognózis, ez nagyjából olyan, mint hogy a kártyát vetnénk, vagy a varázsgömbben néznénk, és az, amit a szakértők a legutóbbi reformból is mondtak, a feltételezések nagyjából ugyanennyire stimmelnek. Az, hogy 12%-kal csökkennek az árak, és a termelés ugyanennyivel növekszik, nos, ez abszolút spekulatív. Mire alapszik ez a feltételezés, és mi lesz a hatása ezeknek a gazdákra? Tulajdonképpen nem teszem fel azt a kérdést, amit fel kellene, hogy egyáltalán van-e értelme ennyi cukor feldolgozására az élelmiszeriparban. Ezt a kérdést mindenképpen meg kell válaszoljuk, akár ezt, akár azt a modellt akarjuk megvalósítani. De ami a teljes, ami a piacok téves felmérését illeti, nos, miért van, hogy újra meg újra azt vonjuk ebből le, hogy az európai stabilitást biztosító kvóta rendszert szüntessük meg. Mi ennek az indoka? Mi az indoka annak, hogy elindítsunk egy olyan kísérletet, aminek nem tudjuk, mi lesz az eredménye, sem az ágazatra, sem a gazdákra nézve, és a jelenlegi piaci rendtartás még nem okozott ellátási problémát, és még nem jelenti azt, hogy a világpiaci árokhoz képest rossz árakkal dolgoznánk, sőt éppen ellenkezőleg eh, stabilizálódott az európai piac. Az édesiparral kapcsolatban hadd mondjam el, hogy 2006-ban azt mondtuk, hogy az európai cukortermelők eh, szempontjából teljesen felesleges ezt a fajta eh, gyártás leállítást tervezni, mert sokkal drágább a világ egyéb részein a termelés. És ugyanez a szövetség aztán azt mondta, hogy az európai cukortermelést ki kellene terjeszteni az ellátás biztonsága érdekében. Nos, tehát a kérdésem az az, hogy most, most mi, mit szűrjünk le ebből? Én szerintem ebből csak az szűrhető le, hogy tartsuk meg a piaci rendtartást. Ez egy olyan, a jelenlegi rendszer ugyanis egymáshoz igazítja a kereslet kínálatot. Ki gátol minket abban, hogy egy olyan piaci rendtartást vezessünk be, ami, amit így tudunk alakítani. Az, hogyha így érvelünk, akkor attól tartok, hogy mindig oda jutunk, hogy a liberalizált piacok a fogyasztónak, gazdának egyaránt az előnyét szolgálják, szerintem nem. Az árcsökkenés a fogyasztók számára nem lesz annyira érkező, érezhető, mindig is a feldolgozóipar érzi, ha csökkennek az árak. Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Michel Dante. Köszönöm szépen, Michel Dantonnak adom ezt. Pan poseł Bové, sorry. Yes, okay. Oui, euh, je remercie aussi. Igen, igen, köszönöm szépen a két előadónkat, és a hozzászólóknak is mondanám, hogy tulajdonképpen eléggé fura időzítésű ez az eszmecsere. Mégpedig azért, mert hogy akkor kerül rá sor, amikor ezen parlamentnek több képviselője kérdést intéztek, intézett az Európai Bizottsághoz, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy hogyan is irányítja a bizottság az idei gazdálkodási évet. Néhány általános szempontot vetnék fel. 83 ö, cukorépa üzem zárt be a reform óta több mint több, több tízezernyi állás szűnt meg ebben az iparban, és számos vállalkozás kellett, hogy leálljon a 27-eknek a körében. Ezen számok jól illusztrálják azt, hogy a 2006-os reform mit is hozott. A reformot a szakma, a cukor szakma annak idején elfogadta. Akkor, amikor a reformra sor került, és most is amikor ezen dolgozunk, hogy emlékeztessünk arra, hogy júniusban az Európai Parlament szavazott. Mégpedig mit is szavazott meg júniusban, mert hogy fontos dologról van szó. Szóval az európai képviselők azt mondották, hogy a 2006-os reformnak a jelenlegi keretét jóvá hagyjuk a jelenlegi formájában legalább 2020-ig, ugyanakkor szükség van olyan intézkedésekre, amelyek védelmezik a cukoripar tevékenységét Európában, és lehetővé teszik, hogy egy stabil jogkörnyezetben a képességét ezen tevékenység növelje. Erről szavaztunk 2011 júniusában. Most pedig ott tartunk, hogy különböző forgatókönyveket fogalmaznak meg egyesek azért, hogy mindent széttörjenek. Azért ezért felteszem a kérdést, hogy miért is kerül ez most így napi rendre Egnyú úrnak köszönetet mondanék azért, mert a választak egy részét megmondta. Ugyanis ő meglepedett, meglepődött a következőn, idézem a szavait. Felfigyelünk most arra, hogy egy sor cukor finomító részéről igény támaszt, támad arra, hogy importáljunk harmadik országokból cukornádot, nem feltétlenül alkácsi országokból, amelyek sokat ruháztak meg, és e tekintetben azt látjuk, hogy hatalmas a nyomás. Ennek tanulja vagyok, és bizonyítani tudom ezt azzal, hogy milyen kérdést tett fel nyolc képviselő, többek között brit képviselők azért, hogy a kérdésüknek a felvetésével támogassanak egy amerikai céget, az American Sugar-t, a, a Kate and Light finomítóval rendelkezik, erről beszélt Enyú úr az imént. Szóval ott tartunk most, hogy ebben a vitában nagyon világosan látszik az, hogy egy sor termelő többek között ez a cég arra törekszik, hogy ö, szét törjék a tegész exportrendszert, és ö, térre kényszerítség azt a rendszert, amelyet felállítottuk, azért, mert hogy túlkapacitásokkal rendelkeznek, ezek a cégek, amely túlkapacitásokat máskülönben az Európai Unió finanszírozott meg részben. Úgyhogy az a véleményem, hogy most nagyon világosá kell tenni a dolgokat, lehetővé kell tenni azt, hogy az európai cukor termelők túléljenek és éljenek, és nem szabad az, hogy itt most teljes mértékben minden szétbomoljon. Elnök, köszönöm szépen Józsefnek, és most javaslom, hogy hallgassuk meg Kenyetek kollégánknak utána a asszonyt grupas. Latvija pieder pie tām valstīm, kas šīs reformas rezultātā zaudēja savus. Nos, természetesen nagyon sok ország cukorfinomítója szűnt meg a reformok eredményeképpen. Kompenzációt ugyan kaptunk, de a gazdák beszüntették a cukorépa termesztést. Akkor, amikor tavaly a szavazás volt, akkor én a határozat ellen szavaztam, mert én úgy gondolom, hogy a játékszabályoknak mindenki számára azonosnak kellene lennie. A kérdésem a következő. Mi lesz azokkal az országokkal, mint eh, Lettország, hogyha kiterjesztik a rendszert? Visszakapjuk a kvótáinkat? Vagy eh, más megoldás lesz? Köszönöm. Grazie Sandra. Mariad, McGuinness, poi... Köszönöm Sandra, McGuinness asszony. Köszönöm elnök úr, és elnézést kérek, hogy nem hallottam magát az előadásokat, de Szkárnyelti úr már feltette azt a kérdést, amit én magam akartam. A kollégák ugye tudják, hogy a reformok miatt megszűnt a cukoripar Írországban. Most persze az ágazatok próbál erőfeszítéseket tenni, hogy újra megnyissa. Mit lehet a kvótarendszer kiterjesztését, meghosszabbítását 2020-ig, ahogy a kollégák szeretnék. Vajon mi lesz velünk azokkal az országokkal, akik elveszítették a kvótáikat a szerkezetváltás korán, során legalábbis milyen, milyen reményünk lesz arra, hogy 2015 utánra visszakapunk belőle valamennyit? Köszönöm. Szigeriszki. Szigérszki kollega. A dyskusja jest dla nas bardzo potrzebna. Nos, ez a vita nagyon fontos. Szükség is van rá, hiszen következtetéseket kell levonjunk a cukorrendszer reformjából, és a kapreformból is. Ugye tudnunk kell, hogy majd a jövőben hogyan alakuljon maga a kap. Meg kell tehát néznünk, hogy hogyan is tárgyaltunk néhány évvel ezelőtt az Agriszak bizottságban, és meg kell néznünk azt is, hogy mit mondott akkor a bizottság Beneficjentami są jedynie najwięksi producenci cukru. Mówię na przykładzie mojego kraju. Jelenleg csak a legnagyobb cukorgyártók e, látták előnyét, például Lengyelországban, és tapasztaltak mintegy 50%-os nyereségnövekedést. A cukorrépa ár 10%-kal növekedett, és a fogyasztók mintegy 60%-kal többet kellett, hogy fizessenek a cukorért. Németországnál is magasabb nálunk a cukorára. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy egyensúly legyen az Európai Unió piacain? Hogyan tudjuk biztosítani ezt? És azt, hogy a magán és az ipari fogyasztók olyan áron jussanak hozzá a cukorhoz, amely a valós piaci feltételeket tükrözik. Másrészt pedig teljes mértékben ki kell tudnunk használni a termelési lehetőségeket az EU tagállamokban. És ez azokra is vonatkozik, akiket arra kényszerítettek, hogy szüntessék be a cukortermesztésüket. Semmi nincs kőbevésve, mindig lehet, mindig vissza lehet érni egy korábbi helyzethez. Igen és szégyenletes az, amit a gazdáinkkal tettünk a cukorrendszer reformjában. Hogyan, hogyan magyarázhatjuk ezt meg a gazdáknak? Mi igazolja mindazt, ami történt? Nem szabad a jövőben ilyen eh, hibákat megismételnünk. Bene, grazie vicepresidente Szekereski. Adesso conclude questo dibattito. Nagyon szépen köszönöm alelnök úr, és hallgassuk meg most Michel Dantet, és legyen ővé a zárószó a vita indításban, és utána pedig hallgassuk meg a szakértőket is választ, ők adnak majd. Köszönöm szépen, elnök úr! Tény is való, hogy ez az eszmecsere akkor zajlik, amikor néhány nappal vagyunk csak utána annak a nyilvános vitának, amelyet a plenáris ülésen folytatunk a cukor témában. A 2006-os reformot vegyük tehát itt gocsó alá, nézzük meg milyen alapokon jött az létre, és hát tudjuk, hogy azok az érvek, amelyek elindították, azok részben pontatlanok voltak, nem hájtállóak voltak látjuk, hogy milyen számadatok léteznek a fogyasztás tekintetében, nem csak Európában, hanem világszerte is, ugyanis azt észleljük, hogy olyan mértékben növekedett a cukor ára, amely gyakorlatilag azonos mértékben emelte az ár színvonalat szinte mindenütt. Most vegyük figyelembe a cukorépa termelők helyzetét Európában, illetve más térségekben a cukornád termelőket, és az ultrapérifikus országokra is utalhatunk, amelyeknek az esetében tudni kell lesz, hogy a legfőbb mezőgazdasági termékük a cukornád. E a cukor ágazat, rövidjük ezt, jól, mármint rosszul működik. Rosszul működik, nem minden áttekinthető, és ennek bizonyítéka az, hogy mit is észleltünk az utóbbi években, mit észleltek a fogyasztók, a fogyasztók legyenek ipari fogyasztók, vagy pedig magánfogyasztók. Cukor hiányjal szembesültek. Ezen felül azt látjuk, hogy azok a számadatok, statisztikák, amelyeket a finomítók szolgáltak az Európai Bizottság felé, azok is jól mutatták, hogy az árak növekedtek. Ezekből az adatokból, tényekből kiindulva láthatjuk azt, hogy nagyon másképpen működik a piac és az azokról, a piacról szóló adatoknak a tartalma. Úgy vélem, hogy ezt figyelembe kell venni. És az első nélkülözhetetlen dolog az, hogy tisztázzuk, hogy miről is van szó, mi történik a cukor ágazatban, nézzük meg azt, hogy Európában nem alakultak-e monopól helyzetek ki, ugyanis 50 éve működik a közös piac, és látnunk kell azt, hogy mennyire jelentősen eltérnek a termelési árak az európai különböző országokban. Tehát ez az egyik dolog. És hát utalt mindezen kérdésekre Bové úr is, akkor, amikor jelezte azt, hogy a termelési eszközeit nagyon nagy mértékben növe, csökkentette a termelés kapacitásait a következő 5-6 évre, ez kihatással lesz jelentős mértékben a cukor finomítók, akik nagyobb behozatalt igényelnek, az utóbbi években nagyon nagy mértékben csökkentették a termelési kapacitásaikat. Amennyiben ez valóban így van, hallgassuk meg az ő szavukat. Ha viszont ez nem így áll, akkor azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy óvatosan, körültekintően lépjünk fel. Igaz, az tény, hogy 2011-ben az Európai Parlament megszavazott egy jogszöveget, egy állásfoglalást, és úgy vélem, hogy nincs arra ok, hogy mindent most ebből megkérdelezzük, de ezzel együtt azért nyitottak vagyunk. Grazie, Michel. Bene. Köszönöm szépen, Michel. És akkor most lezárásaként az eszmecsereként először is hallgassuk meg a bizottságot? Nem, az Európai Bizottság nem kíván hozzászólni, akkor viszont hallgassuk meg Smith professzort, utána pedig John Nobel, de hallgassuk meg a válaszát. Kérem őket, hogy rövidek legyenek, tömörek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm először is azt, hogy reagálhatunk a kérdésekre, megjegyzésekre. Néhány nagyon fontos megjegyzés hangzott el arról, hogy mennyire lehet egyáltalán előre jelezni a jövőben ez a fajta üveggömb. Persze, hát a jövő bizonytalan, ezt mindannyian tudjuk, de mégiscsak jobb, hogyha valamilyen fajta kiinduló pontunk van, mint hogyha semmi nem lenne. Azok a feltételezések, és mindaz, ahogy előre jeleztük. Most azzal kapcsolatban hadd emlékeztesem önöket az eredeti előadásomon a referencia listára, mégpedig arra, hogy egy olyan modellel dolgozunk, amely a kapreformra készült, és ez igazolt. Természetesen egyetértek azzal, hogy a, a valóság az mindig bonyolultabb, mint egy modell, de ha megengedik, akkor néhány olyan tanulmányra is utalnék, amelyet még végeztünk, ezek pedig többé-kevésbé hasonló irányba mutatnak. Nagyon fontos tények ezek számomra tudósként is, és a, ez a forgatókönyv, amit vázoltunk, az nem az én politikai preferenciáim alapján ö, való forgatókönyv, hanem olyanok, amelyek logikusan várhatók. Ezekben a tanulmányokban, ezekben a forgatókönyvekben a WTO és a liberalizálás folytatódik, és ez mind nagyon fontos elem. Nem mutatja azt, hogy nem azt mutatja, hogy én tudósként hogyan gondolom ezt a problémát végig, hanem inkább azt, hogy hogyan lehet ezeket az alapvető feltevéseket, a liberalizálásnak a tendenciái, az ideológiai, a gazdasági, geometria. Nos, ezek a modellek azt jelentik, hogy minél liberalizáltabb a piac, annál erőteljesebben növekedhet a jólét. De ez a különböző csoportokról természetesen nem mond semmit. Ez az egyik dolog, amit szeretnék elmondani. Tehát a modellel kapcsolatban ez a fontos, és a modell felhasználásával is. Természetesen nagyon sok bizonytalan tényező van a szupermarketeken kívül is. Ön is említette például a gabona árát. Az egyik ajánlás az éppen ezért az is lehet, hogy még több elemzéssel próbáljuk végignézni, hogy mi minden történik. De természetesen mindig vannak olyan dolgok, amiket nem fogunk tudni előrejelezni. Mindig is vannak, te, lesznek tendenciák, amiket modellezni lehet, de csak katasztrófák idején szárazság, vagy akár áradások idején minden feje tetejére áll, és ilyenkor a modell nem tudja ezeket a váratlan katasztrófákat figyelembe venni. A modell az egy eszköz, de ne várjunk túl sokat tőle. Mégis jobb a semminél. A 2020-ig való extrapoláció tehát mindig is nagy, nehézkes. Néhány szót hadd mondjak a, a megfelelésről. Nem igazán tudom elképzelni azt, hogy élelmiszer, élelmiszerbiztonság szempontjában mindig az a jó, hogyha az ember a saját maga igényeit saját termelésből elégíti ki. De hát Ez ellentmond a liberalizálás felfogásának is. A liberalizálás folyamatában ugyanis általában a termelés optimális kihelyezéséről ö, tárgyal. Tehát attól függ, hogy az ember politikai értelemben milyen preferenciák alapján választ. Egyetértek természetesen azokkal, akik azt mondják, hogy a kvótarendszer stabilizálja a termelést és az árakat. Ez ugye igaz. A politikai nézetektől, felfogástól függ, hogy ezt a rendszert akarjuk-e működtetni, vagy fenntartjuk-e, vagy pedig a VTO irányát vesszük, ami, aminek megvannak a maga előnyei, a globális gazdaság egésze szempontjából is. De természetesen mindig legyünk biztosak abban, hogy a globális gazdaság mindig gyengülhet. Kik az áldozatok? Először is az AKP, AKC és az LDC országok. Persze lehet arra is gondolni, hogy kifizetődik mindez. A kereskedelmi megállapodások miatt az EU tagállamoknak is, de nem vagyok biztos abban, hogy mindez anélkül megvalósítha, megvalósítható lenne, hogyha a saját gazdaságokat ezek az országok nem építenék ki. A cugorrépa termesztőkkel kapcsolatban pedig hadd mondjam talán még el azt, hogy a jelenlegi helyzet nyereségesnek tekinthető számukra, legalábbis Hollandiában. A gazdák szeretnék megtartani a kvótarendszert, mert ez egy nagyon stabil jövedelmi forrást, különösen a nagyobb földterülettel rendelkező gazdáknak, akik jelentős cukorrépa termőfölddel rendelkeznek. A feldolgozó ágazatokról, a cukor alapú ágazatokról különböző vélemények jönnek. Az egyik jelzés az az, hogy úgy gondolják, hogy a cukorára oly magas most, hogy tulajdonképpen az EU-n kívülre lenne célszerű vonulniuk. Másik kijelentés ugyanerről az oldalról az, hogy stabil cukorellátásra van szükségük. Biztonságos ellátásra nem megengedhetők a, különböző botrányok kvázi, és a, a cukorellátásban EU-n belül és EU-n kívül egyaránt. Nem tudom persze azt, hogy ezek a, az érvek mennyire állnak, mennyire erősek, de ezt, ez az, amit mondanak. Ezt hallom tőlük. Az, hogy több cukrot ennénk, erről is valaki mondott néhány szót. Valóban a jelenlegi helyzet a túlsúlyosság terén valóban abba az irányba mutat, hogy legalábbis a nyugat-európai országokban a cukorfogyasztás csökken. Nem tudom, hogy a kelet-európai országokban mi a helyzet. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek csatlakoznak majd ehhez, de azt tudjuk, hogy a cukor kereslet fogyasztás modellezése sokkal egyszerűbb, mint a cukor termelés modellezése, hiszen az éghajlatváltozás egyre növekszik, és ezzel párhuzamosan látható, hogy a termelés sokkal kiegyenlítettebb, mint korábban. Szeretném befejezni Köszönöm szépen a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Molto bene, grazie, grazie al professor. Szépen köszönöm. Köszönöm szépen Schmidt professzornak ezt a hozzászólást, és hagyja meg akkor a szót Jane Noble-nak most. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak egy erős iparágra van szüksége, hogy a világpiacon versenyképes legyen, fenn kell, hogy tartsa a termelést, mégpedig úgy, 16,6 millió tonna legyen az Európai Unión belül. Tehát e, erős iparra van szükség, amely képes versenyezni. Ami a világ az, az Európai Unió az első, a termelési feltételek, a második a e, fogyasztók e, fogyasztás szintjén, és nagyon nagy exportőr is. E, el, nem szabad elfelejteni, hogyha erős, versenyképes ipart akarunk, akkor ezt fenn kell tartani. Jó, hogyha van belső termelés, belföldi termelés, de az is jó, hogyha van ennek versenytársa, belföldi termelőknek van versenytársuk. És pontosan ezt szeretné az élelmiszeripar is. Az élelmiszeriparnak ugye teljesíteniük kell a just-in-time szállítást a, mm, a, vállal, a a nyersanyag szállítást a feldolgozók számára. Konszolidált, koncentrált iparról van szó, és ez azonban még megfelelő addig, amíg van verseny, amikor már nincs verseny, akkor már nagy a probléma. Látjuk az emelkedésnek a problémáját, ez nagy terheket ró a fogyasztókra. Azt gondolom, hogy Ugye láthattuk a világpiaci emelkedő árakat. Hallottam olyan hozzászólásokat, mely szerint Lettország és Írország szeretnének újra megjelenni a piacon, és e, szeretnék az új, szeretnék újra megnyitni a cukorgyáraikat. Ez a probléma a kvótarendszerrel. Ahogy mondtam, az előadásomban, ez egy torzított piac. Torzított piac van most éppen. Most ezek az országok vissza tudnak-e térni, és hogy versenyképes-e az iparuk, ez egy kérdés. Világpiacon kell versenyképesnek lenni a, e, a vállalatoknak. Lehet, hogy a Doha, Doha tárgyalások, a Doha forduló nem e, jut eredményre, és valóban a világpiacon kell megállap, megállni a helyüket ezeknek a gyáraknak. Nincsenek nálam itt a számok. Azt gondolom, hogy a hogy Bulgáriában a cukorrépa kótákat feladták, de nagyon erős a cukor finomító ágazat. És ez versenyképes kell, hogy legyen a cukorrépa ágazat többi részével. Ami az biztonságot illeti, nagyon fontos, hogy erős cukorrépa és ágazat legyen, és lehetővé tegyük az import megjelenését. Ennek köszönhetően stabilabb árrendszer és nagyobb verseny jöhet létre. Egyesek jelentették, hogy nem kapták meg a, az előadásom anyagát, sajnálom. A diákat linkként a Policy Department B newsletterben jelentettük meg, úgyhogy én oda küldtem ezt, és ezzel letudtam a feladatomat, ha jól tudom. Köszönöm szépen a figyelmüket! Bene, grazie allora a entrambi i nostri esperti, grazie per... Nagyon szépen köszönöm a két szakértőknek az előadásukat, Köszönöm, hogy részt vettek az eszpecserénkben. Ezen vita azt hiszem, hogy lehetővé tette azt, hogy még egyértelműbbet tegyük a szakbizottságunk hozzáállását a kérdéshez. Azt hiszem, hogy eléggé világos a, a bizottságunknak az álláspontja, eléggé sokan tudnak felsorokozni mögöttet, és azt hiszem ez lehetővé teszi, hogy előre lépjünk. Térjünk át most a mai munkálatunknak egy másik fontos pontjára. A múlt héten egyik bizottsági kollégánkkal elkezdtük a közvetlen eszmecserét Luisa Kapasz ennek a jelentéséről, és most pedig a mai délután során megvitatjuk a közös piac szervezésnek a kérdését, az egységes KPS rendeletet. Ennek keretében Michel Dantenek adom meg a szót, hogy megnyissa a vitát, miközben emlékeztetnék arra, hogy 434 módosító javaslata van Michel Dantennek, és ehhez még hozzá jönnek a további módosítók 1783 további módosító született, tehát összességében ennyi módosító született, tehát ennek keretében adom meg a szót Michel Dantenek, egy óra áll a rendelkezésünkre, utána pedig a koordinátorok ülésére kerül sor, erre is szükség van, hogy egy negyed órában legalább tudjunk együtt leülni. Michel, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon rövid leszek a felvezetőben azért, hogy több idő legyen a párbeszédre. Több mint 1200 módosító született az enyémeken felül az egységes KPS-szel kapcsolatban. Nagyon sok olyan módosító van, amely átfedésben van, ezt is ezt is rögzíteném, olyan tartalmat tartalmaznak, amelyet jó magam is a jelentésemben megfogalmaztam. Ugyanakkor a módosítók nem mindegyik ö, tükrözi azt, hogy minden, minden ö, képviselő kollégánk hozzá szólt volna a kérdéshez. Úgyhogy fontos azt is meghallgat, azokat is meghallgatni, akik írásos anyagot nem adtak be, de az ő szavuk is ugyanakkor fontos az ő szavuk olyan értelemben, hogy támogatólag tudnak esetleg megnyilvánulni ahhoz képest, hogy mit is javasol a jelentéstevő. A termelőknek a szervezetei tekintetében meddig nyúljunk? Ez az egyik kérdéskör, amely felmerül. A másik kérdéskör pedig az, hogy a termelőknek az ereje hogyan is legyen becsatornázva, milyen formákban, milyen tárgyalási pozícióik legyenek, többek között a vevőikkel való kapcsolatrendszerükben, illetve a végső felhasználókkal való kapcsolatrendszerükben. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak az a feladata, hogy egy olyan álláspontra jusson, amely e, e, e, bizonyos megoldásokat elvet, vagy pedig más eszközöket állít fel, amelyek ilyen középutas megoldásokat jelentenének, amelyet én magam támogatni tudnék máskülönben eh, sicuramente molto sintetico, Michel, molto bene, grazie. E Köszönöm szépen, mindez rendkívül egyszerű és világos. Köszönöm szépen Michelnek, hogy ennyire többeten tudott ö, indító felvezetőt mondani, így javaslom, hogy nyissuk meg a vitát, és rajta ö, kezdjük akkor a vitát. Ines jó, adnám meg először is a szót, utána további jelentkezőknek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Dante úrnak a jelentését és a munkáját. A frakcióm árnyék jelentéstevőjeként hadd mondjam el, hogy nagyon szívesen dolgozom együtt vele, konstruktív módon. Sajnos nincs már túl sok időnk a következő szavazás előtt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megállapodjunk a munkamódszerben. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk előrelépni az egyes témákat meg tudjuk tárgyalni. Nem szeretném az összes módosító javaslatot fel említeni, illetve átnézni. Egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy egyes esetekben lesz lehetőség kompromisszumra, más esetekben nem. Mm, lesz olyan, ahol bizony döntést kell hozni. Például a a, a e, termelési e, időknek a e, növelése, meghosszabbítása, itt lesz, szükség lesz döntésre, aztán a cukorkvóták, aztán a, az élelmiszersegély program támogatásai, illetve a termelői szervezetek kérdése. Nagyon sok módosító javaslat van, ezeken át kell rágni magunkat hogy áttekintést kapjunk arról, hogyan lehet döntést hozni ezekről a kérdésekről, ezekről a problémákról. Összességében, általánosságban az alapszövegre is vissza kell még nyúlnunk, meg kell próbálnunk egy egységes szabályozást találni. De természetesen az Európai Bizottságnak szüksége van a, szükség, a megfelelő eszközökre ahhoz, hogy gyorsan reagálni tudjon. Szeretném elmondani még egyszer, ebben a vitában és a korábbi vitákban is elhangzott. Nos, szeretném elmondani a jelentéstevőnek, hogy szívesen együttműködök vele árnyék jelentéstevőként. Fontos, hogy az árnyék jelentéstevők összeüljenek, beszéljenek bizonyos kérdések. Szocialista spanyol eh, képviselő vagyok, nyilván megvan a véleményem egyes kérdésekről, eh, de természetesen a frakción belül kellene egyeztetni először, hogy a többségi véleményt megállapítsuk, és ez után tudunk majd a jelentéstevővel 5-ről 6-ra jutni. Nos, mindenkivel szívesen együttműködöm, és remélem, hogy megoldásra jutunk. Köszönöm. Eh, köszönöm szépen. Britta Rémensz a következő, és Buvé alelnök. Igen, köszönöm szépen. Először is köszönetet kell, hogy mondjak a titkárságért, hiszen hatalmas munkát végeztek a fordítatással, a szortírozással, táb- a táblázatok elkészítésével, a, a képviselőknek való eljuttatással, hogy egyetlen tudjuk, hogy miről van szó és hova menjünk. Tehát úgy gondoltam is arra, hogy nagyon sok módosító lesz, most itt van előttünk, és nagyon sokféle a téma is, úgyhogy éppen ezért nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, hogy amiről szavazunk majd, és amiről rövid idő alatt, de mégis nagyon sok ülésen, az asszisztensekkel, előadókkal ki kell, hogy dolgozzunk, annak egy működő képes koncepciónak kell lennie. Hogyha különböző irányokat összevegyítünk, akkor lehet, hogy a végén olyasmit kapunk, ami majd nem összeegyeztethető a magasabb szinten lévő törvényekkel, előírásokat. Tehát nem szabad például éppen ezért az EU versenytörvényét figyelmen kívül hagyni. Mindaz, amit elképzelünk, politikai és jogi értelemben olyan megfogalmazásban kell, hogy megszülessen, ami vállalható és elfogadható. A frakciónk kész arra, hogy intenzíven együtt dolgozzon, és gyors és stabil eredményt kapjunk. Köszönöm. Molto bene, grazie Britta. José... Köszönöm, Britta, nagyon jó. José Bavé, ma Jean Carlos Cotta. Euh, Köszönöm szépen. Ahogy Michel Nata is mondotta, próbáljunk most meg egy pár alapvető kérdésre választ adni. Először is, amit Michel Dantin jelentés tervezetként a bizottságunknak a nevében előterjeszt, összefoglalja azt a több éves munkát, amelyet végeztünk, és figyelembe veszi mindazon jelentéseket, amelyeket, ö, amelyek a témával foglalkoztak, akár közvetlenül, akár közvetetten. Az egységes KPS-nek a módosítása pedig jól beleilleszkedik abba a munka folyamatba, amelyet ez a parlament elindított három évvel ezelőtt. És nagyon kiváló minőségű felvetésekről van szó. Ami pedig az ágazatokat illeti, azt hiszem, hogy a vitát teljes körülön le kell, viet, ö, le kell folytatni. A tejről már szó esett, most a cukorral foglalkozunk, a termelők és a termelői szervezeteket ki kell terjeszteni, úgy, hogy ezek működjenek minden egyes termék esetében, és az egységes KPS keretében. Ez nélkülözhetetlen az erő felényel, fölényel való visszaélést kell büntetni és visszavetni. Ez az, ami azt hiszem nagyon fontos, akkor, akkor a termelői szervezetek kérdésével foglalkozunk. Ez az a lényeges szempont, amelyet mindenképpen érvényesíteni kell akkor, amikor módosítjuk a rendeletet. Mi is volt a reformnak a lényege? Ezt már többször megfogalmaztuk. Az, hogy a termékeknek az értékesítéséből a mezőgazdaságban dolgozók meg kell, hogy tudjanak élni, és e tekintetben akkor legyünk csak hatékonyak, hogyha a kötelező előírások is léteznek, amennyiben továbbá lehetőség van arra, hogy korábban tartsuk az árakat, és a tárgyalásoknak az újra megítására is lehetőség legyen. Ez teheti majd azt is lehetővé, hogy a versenyszabályokat, verseny és piac torzítás nélkül érvényesítsük. Az egységes KPS tekintetében ezek az alapvető szempontok, ez teheszi majd lehetővé azt, hogy az egységes megállapodásunkban majd ki tudjunk lépni a tiszta verseny logikájából, amely térdre kényszeríti a mezőgazdaságot manapság. Köszönet tehát Michel Dantennek, köszönet tehát a titkárságnak is, amely, ha összevetjük valamennyi jelentés, amely témában született, hatalmas munkát végzett. Köszönet tehát mindenkinek. Bravo! Köszönöm szépen, eh, José. Giancarlo, tiéd a szó. Köszönöm szépen Danten kollégának egészen kiváló munkát végzett, ez egyértelmű teljes mértékben. Csak néhány fontos kérdésre szeretnék visszatérni. García Perez kollégánk egy nagyon jelentős jelentést tett közé a tegnapi, vagy a múlt héten, nagyon pozitív eredményeket, de ami a volumeneket illeti, nem sikerült e, tekintetben megállapodásra jutnunk a tanácssal való kapcsolatrendszerünket tekintetben azért kérdéseket vet fel, de a témának a beépítése a mostani téma körben nélkülözhetetlen véleményünk szerint. Másik lényeges pont, hogyan lehet megerősíteni a különböző érdekképviseleteket, a termelői szervezeteket. A termelői szervezetekkel kapcsolatosan kiváló munkát végzett a kollégánk, és teljes mértékben mellette vagyunk sokféle megközelítés létezik e tekintetben, és hát más és másfajta rendelkezések léteznek a különböző országokban. Például Olaszországban olyan védettség léteznek, amelyek másút nem igazán működnek. Azt hiszem az olasz példa érdekes lehet a többi termelői szervezet szempontjából, és a többi tagállamnak a szemszögéből is. A valóságot tehát figyelembe kell venni a tekintetben is, hogy más és más a területi, a helyi valóság a tagállamok gyakorlatában. Nagy örömmel tudjuk azt is nyugtázni, hogy milyen fajta szinte védő beszéd hangzott el a tekintetben, hogy a szabályok hogyan működjenek, és hagy jelezzük azt is, hogy a megművelt területeknek az ellenőrzése is egy nagyon fontos terület a továbbakban is. Elnök, köszönöm szépen, Giancarlo. Luis Caplas Santója szó, Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék eh, Szeretném elmondani, hogy egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy eh, köszönettel tartozunk dantenornak úrnak a munkájáért. Köszönöm a titkárságnak, hogy ebben a rendkívül összetett eh, jelentésben sikerült ilyen jó munkát végezni. Nagyon sok javaslat érkezett. Eh, Danten úr javaslatai eh, jó irányba mutatnak véleményem szerint, és ezt eh, az alap gondolatot, alap irányt fenn kell tartani. Most azonban kitérnék néhány konkrétabb kérdésre. Mindenek előtt azokról a módosító javaslatokról van szó, amelyeket én nyújtottam be, a tejágazat és a cukorágazat. Nagyon izgalmas vitát folytattunk eh, a témával kapcsolatban, vannak azonban még más eh, témák, más eh, tényezők, amelyeket nem vetettük még föl. Ezek a tagállamok adottságait is figyelembe veszik, és olyan megoldást kell találni, amely az egész Európai Uniónak jó, nem csak két országnak, ami pedig a tejágazatot illeti. Ezt az ágazatot mindenképpen figyelembe kell venni, a helyzet romlott, főleg a mi országunkban, de nyilván másút is. Nagyobb nehézségek, egyre nagyobb nehézségek merülnek fel, úgyhogy végig kell gondolnunk, hogy az a modell, amelyet 2003-ban vezettünk be, és 2015-ig kellene, hogy ér, érvényben legyen, hogy ez-e a jó modell, vagy nem jött-e el az ideje annak, hogy, hogy korrigáljuk ezt a módszert, ezt a modellt és talán egy kicsit túl kellene mutatni azon, amit a jelentéstevő mondott, vagy amit javasolt, bár az ő mm, törekvéseit támogatom teljes mértékben. De ellenőrzésre és szabályozásra van szükség ebben az ágazatban. Azonban még egy dolgot hadd említsek. A kollégánk már utalt erre, Szeretnék tehát utalni a módosító javaslatomra, és elmondani azt, hogy szívesen együttműködök vele, hogy ezt megfelelően megreformáljuk. Köszönöm szépen. García asszony következik. Jó, eh, desde luego, quiero agradecer al señor Dantán, y por supuesto... Köszönöm szépen, és én is köszönetet kell, hogy mondjak Dantan úrnak először hiszen nagyon fontos jelentésen dolgozott. Dantán úr, támogatni fogjuk Önt. Ezt már most megmondhatom, és teljes mértékben egyetértünk a jelentés fő irányával. Természetesen nagyon sokféle módosító indítvány érkezett be, de nagyon gyakran enyhe maga a módosítás ahhoz képest, amit az előadó fogalmazott meg, és nagyon könnyű lesz remélhetőleg a kompromisszumok megfogalmazása. Ha lehet, azonban egy dolgot határozottan megemlítenék most. Vannak olyanok, amely, akik támogatják a, a termelési jogokat, és, és vannak, akik nem. Csolos biztos úr is mondta, hogy lehet a jelentés szellemében tárgyalni, de tegyünk különbséget a származási régiók, és védett származási régiók és védett származási címkével nem rendelkező régiók között. Egyértelműen meg kell, hogy erősítsük tehát még egyszer a felfogásunkat, a jelenlegi rendszer folytatását akarjuk a, az ültetési jogokkal, és ez nagyon fontos a bor ágazat szempontjából és a szőlővel kapcsolatban több mint 40 emberrel, e, embert fogadtam pont ebben a kérdésben, ezért is vagyok most ilyen reggett. A telepítési jogokkal kapcsolatban tárgyaltunk, és Csalos biztos úr legutóbbi megjegyzéseivel. Nagyon fontos tehát, hogy erre vonatkozóan módosítókat figyelembe vegyük, az ágazat jövőjét határozzák meg. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzáfűzött megjegyzéseket. És Michel, Michel Dantan, volt némi zavar talán a legutóbbi informális mezőgazdasági tanácsülésen Cipruson a biztos az Európai Parlamentnek kvázi azt üzent, hogy nem lesz liberalizálás. De most van egy új szabályozás, ami jelentős aggodalmat ébresztett a legnagyobb európai szőlőgazdákban és bortermelőkben. Ez nagyon fontos pillanat most. Tegyük igenis tisztába azt, hogy mi pontosan a parlament álláspontja. A jelenlegi helyzetet akarjuk megtartani, nem akarunk liberalizálást további újabb szabályozás nélkül, hiszen to- ez további költségeket jelentene csak. A különböző tagállamok pedig különbözőképpen alkalmaznák ezt. Egy olyan szabályt akarunk, amit mindenki használ, ö, alkalmazhat, és nem jelent plusz költséget. Gábriel asszony. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на колегата Дантен и на секретарията за огромни... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani először is a titkárságnak, hiszen ö, óriási munkát végzett. Igen, és legyünk nyitottak a kompromisszumra, a, a párbeszédre, csak így tudjuk megtalálni a leghatékonyabb harmonizációs módozatokat a piac számára. A figyelmüket három rendkívül fontos ágazatra szeretném irányítani, legalábbis Bulgária számára fontos ágazatra, ahol további támogatásra van szükségünk. Különbséget kellene tennünk egyrészt abban, amiben támogatjuk az előadót, másrészt viszont hadd húzzam alá, a következőket. Először is a bor, szőlő valóban olyan kérdés, amely még vitatott. Ellenezzük a liberalizálást. 2015 után nagyon sok lehetőség volt már arra, hogy a pozitívumait, negatívumait a változásoknak megtárgyaljuk, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy továbbra is megtarthassuk a régiók identitását, ne sértsük a kistermelőknek a jogait. A második dolog, védettséget is kell biztosítanunk a, a gazdáknak. A gazdák tudják nem csak, hogy milyen problémáik vannak, hanem hogy mi a megoldás. Nagyon gyakran A méhészettel kapcsolatban nagyon fontos, hogy megőrizzük a jelenlegi meg kell tartsuk a jelenlegi ö, szabályokat, nem szabad aláástunk az eredményeit. A harmadik dolog pedig a cukor ágazattal kapcsolatos. És a következő a helyzet nálunk. Vannak állandó cukorfinomítók, cukornáda dolgoznak fel, és folyamatosan deficit, folyamatosan ellátásbeli problémáik vannak. Éppen ezért valamilyen formában meg kell szervezni, hogy biztos legyen a termelés. Remélem, hogy továbbra is együtt tudunk működni különböző modellek kidolgozásában, amelynek azonban mindegyike nagyobb biztonságot, tisztességet, egyenlőséget biztosíthat a gazdáknak nemzeti piacokon és az egységes belső piacon egyaránt. Grazie Maria. Martin Osling. Köszönöm szépen, Maria. Martin Heusling, és aztán Sziki Jelszki alelnök úr. Úgy gondolom, hogy ennél a jelentésnél és Danton úr megjegyzéseinél is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi a mezőgazdasági reform célja. A piac liberalizálása, vagy a piaci rendtartás folytatása, ezt el kell döntsük, az azt, hogy erősíteni akarjuk-e a termelőket a mezőgazdasági reform keretében. E- ezt, kellett, ezt akarjuk-e továbbvinni? Nos, erre vonatkozóan számos módosító indítvány érkezett be. Úgy gondolom, hogy a termelők erősítése nagyon fontos lesz. És kérdés lesz az, hogy tényleg sikerül-e elérni számokra, valamint, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy ott üljenek ők is a tárgyaló asztalnál. Tehát egyszerűen kell adni számukra lehetőséget arra, hogy azonos szinten tárgyaljanak velünk, és meghatározhassák a saját piacaikat. Ez a reform szempontjából is döntő lesz. A második dolog. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság javaslatával szemben a bor és szőlőpiac liberalizásával és a, a cukorpiaci rendtartás liberalizálásával szemben a parlament egyértelműen más irányt akar. Ezért mondjuk, hogy ezek a piaci rendtartások fontosak, és van jövőjük, értelmük van. De csodálkozom azon, hogy miért pont most a legfontosabb ágazatot a a kisgazdák számára fontos ágazatot, a tejpiacot hagyjuk ilyen szabályozatlanul. Ennek nagyon hosszú távon ható, rossz hatása lesz a gazdákra. Szerintem erről is majd beszélni kell. Erre vonatkozóan is van egy módosítónk, ami pont azzal foglalkozik, hogy a termelő szervezetek, amíg nem képesek a piac alapvető, piacon való alapvető beavatkozása, addig a kvótarendszert meg kell tartani. Úgy gondolom, hogy a, ennek tükrében a tejpiacsal is foglalkoznunk kell, hiszen óriási ott is a válság. 30 cent termelői ár, nos, egyszerűen lehetetlen nyereséget termelni ezzel. És nem lesz a jövőben sem lehetőség arra, hogy szabályozzuk a piacot. Köszönöm. Grazie Martin. E adesso vicepresidente Seghereschi, poi Mariad Meg... Köszönöm szépen Martin, most pedig hallgassuk meg alelnökünket, Szikerszkült, utána pedig megint asszonyt. Köszönöm szépen. Jest podstawą reformy. Przecież chodzi nam o to, aby rolnicy osiągali dochody z produkcji. A mezőgazdasági piac a legfontosabb a, szempontunk, a mi szempontunkból. A lényeg az, hogy a gazdák a termelésből és az értékesítésből e, szerezzék a bevételüket, nem pedig az Európai Uniós támogatásból. A gazdák keményen dolgoznak, és szeretnének e, e, ezt szeretnék, hogyha megfelelő módon megfelelő jövedelemre tudnának szert tenni a munkájuk eredményeként. Természetesen az Európai Uniós kifizetések is fontosak, de a gazdáknak nem ez a legfontosabb, bár függnek tőlük. Meg kell változtatnunk tehát az egész irányt. Erősítenünk kell a piac szerepét. Nem szabad, hogy féljünk bizonyos intézkedésektől a piaci intézkedésektől. Ezek legyenek világosak és átláthatóak. Ezek az intézkedések a mezőgazdasági ágazat specifikus jellegének meg kell, hogy feleljenek. A stabilitás a legfontosabb. Egyetértek azokkal, akik a, a mezőgazdasági szervezetek szerepét kívánják erősíteni, amelyeknek a célja a gazdák eh, helyzetének az erősítése a ellátási láncolatban. Bátrabbnak kell lennünk, mindannyiunknak. Többet kell beszélnünk a piacról, nem pedig csak a zöldítésről, a mezőgazdaság zöldítéséről, a környezetvédelmi kérdésekről, olyan kérdésekről, amelyek amelyek nem függnek össze a dolog lényegével. Azokhoz az intézkedésekhez és reformokhoz kell visszatérnünk, amelyek sikeresnek bizonyultak, és ebből kell levonnunk a következtetéseket. Beszéltünk a mm, cukor reformról. És mi a további időterv. El legyen elég időnk, az nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sok a módosító javaslat. Köszönöm, Szikieszki úr. ez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon meglepette Bové úr hozzászólása ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ez nagyon fontos jelentés a piac szervezetek. A piac fedje le a termelési árakat. A legtöbb tagállamban azonban a közvetlen kifizetések támogatják, vagy kiegészítik a gazdák jövedelmét, sőt, vannak olyan országok, ahol 70-80%-ban a jövedelem 70-80%-a a közvetlen kifizetésekből származik, tehát nincs megfelelő jövedelmük simán, kizárólag a piaci forrásokból a gazdáknak. Úgyhogy ez, ennek tükrében kell végig gondolnunk a közvetlen kifizetések reformját. Azt gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy mi történik az Európai Bizottságban. Ha jól látom, akkor ezen a héten egy nagyon fontos ülésre kerül sor a gyümölcs ellátási láncolatról. Ott meg fogják megnézni a, meg fogják nézni a helyzetet, hogy a gazdák tisztességes jövedelemre tesznek e szert ebben az ágazatban, és meglátjuk, hogy lesz-e eredménye egyáltalán ennek ami a, az ágaz, ágazat közti szervezeteket és a piaci szervezeteket illeti, termelői szervezeteket illeti, vannak olyan tagállamok, ahol nagyon erősek a termelői szervezetek és az ágazat közötti, ágazatok közötti öm, csoportosulások, más országokban nem is értik ezeket a, ezeket a kifejezéseket. Nagyon fontos az, hogy a közös piaci eh, rendtartásban eh, jöjjünk végeredményben össze, nem pedig különböző tagállami rendtartások eh, jöjjenek létre párhuzamosan. A tejpiacra utaltak többen is, a jelenlegi kvóta rezsimen belül létezik ez a probléma. Meg kell néznünk, hogy miért, miért van probléma a jelenlegi kvóta rendszerben egyes tagállamokban. Azt gondolom, hogy ez egyes országokban a tejkvóta rendszer stagnálásával függ össze. És a soft landingről már nagyon sokat beszéltünk, ezt meg kell néznünk még egyszer. egyszer a cukorral kapcsolatos pozíciómat, álláspontomat már elmondtam. Két tagállamban, ahol nincsen cukoripar, és minden felmerül az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy ezeket kizártuk a jövőbeni cukoripari mm, változásokból is, ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, ezeket felül kell vizsgálni, de itt most a piacról van szó. Franz Fischler azt, azt ígérte annak idején, hogy kevesebb bürokrácia és jobb piaci árak lesznek. Hát én még minden mai napig várok arra, hogy ez megvalósuljon, talán kicsit javulnak az esélyek erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, Albert Dess, és aztán még egyszer Perez kollégám. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, kollégámnak, Mihály Dantonnak szívből megköszönni, hogy dolgozik ezen a dokumentumon, és spanyol kollégámmal egy nagy frakcióban vagyok, és nagyon örülök annak, hogy 26 tagállamból vannak itt tagok. Nem, nem egyszerű már itt a saját frakción belül sem kompromisszumra jutni, úgyhogy remélem, hogy ha majd a frakció kompromisszumai meg lesznek, akkor végül is jó megoldást fogunk tudni találni. A, az együttműködés frakcióm nevében felajánlom, és remélem, hogy Danton kollega saját frakciójában majd jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő kompromisszumokra jussunk. Nem akarok beszélni a szőlő és cukorról, a parlamentben nagy többségen a, ugyan két különböző véleményen, de mégis többségi vélemény a parlamenten belül az, hogy az eddigi rendszert, az eddigi rendszereket hosszabbítsák meg. A, ahhoz, hogy a végén kiegyenlített viszony alakuljon ki a piac és a piaci rendtartás között, megfelelő megoldást kell találjunk. És a gazdák számára perspektívát kell tudni biztosítani. Ami a tejet illeti, nos úgy gondolom, hogy a helyzet itt egészen más, és erről még sokat fogunk vitatkozni is. De a jelenlegi válságban azt látom, hogy nem a termelői szervezetek azok, akik esetleg a megoldást megtalálhatják. Én is természetesen támogatom azt, hogy erősítsük ezeket a szervezeteket, de a probléma az pontosan az, hogy vannak a nagy szövetkezetek, akik aztán nem tudják a, az árakat érvényesíteni. A tejár az nagyon mélyen van, a kereskedelmi koncernek egész éven éppen ezért egész évre előre meg akarják határozni a, az árakat. Erre választ kell találnunk, kedves Mityel, a kötelező fizetési célkitűzésekre is vannak olyan nagy láncok, amelyek eddig 24 napra fizettek, most 50-60 napra fizetnek, és minden a, a tejtermelőknek a kárára van. Választ kell találni. Kötelező mennyiségeket kell tudjunk meghatározni. Én magam is egy tejüzemnek az igazgató tanácsában vagyok, és éppen ezért akkor, amikor az árak mélyen vannak, akkor egyszer csak a felvásárlók nem, nem nincsen szükségük a tervekre, viszont akkor, amikor felmennek az árak, akkor mivel korábban olcsón szerezték be, mindenre szükségük van. Tehát pontosan ez az, amit el kell, hogy érjünk a, a termelők számára is. Választ kell ezen kívül arra is eh, találnunk, hogy eh, a mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos spekulációkat eh, hogyan tudjuk a nemzetközi tőkével kapcsolatban például is csökkenteni. Nyilvánvaló választ kell találjunk arra, hogy a spekulációt van szemben hogyan tudunk fellépni. De összességét tekintve, kedves Mihály, én biz, bizakodó vagyok, és remélem, hogy jó megoldást fogunk tudni a gazdák érdekében találni. Grazie, grazie Albert. Köszönöm szépen, Albert. És most meg hallgassuk meg egy percben a következő kollégánkat. por en una cuestión que... Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy kérdést szeretnék most körüljárni. Ez a kérdés felmerül több hozzászólásban is. A tejágazatról szeretnék ugyanis beszélni. Aggasztó a tej termelőknek a helyzete, és azt igénylik tőlünk, hogy aktívan lépjünk fel, ugyanis a tejcsomag nem ért el azt az eredményt, amelyre számítottak. Ebből adódóan a termelőink nem boldogulnak. És nem engedhető meg az, hogy az idő múljon, és majd csak a reform hozzon megoldást a számukra. Már talán most kellene nyitanunk kezdeményezéseket, ez nagyon fontos lenne. Elnök, köszönöm szépen, illetve is valóban erre a témára majd visszatérünk akkor, amikor a koordinátorok ülését tartjuk. Eriket hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! A magam részéről is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, Michel Dantenek. Támogatom teljes mértékben a tevékenységét, csak úgy, mint a titkárságét. Nagyon fontos jelentésről van szó, és ez már kivilágott a különböző hozzászólásokban. Én csak három kérdést emelni ki dióhéjban. Egyrészt a tejnek a kérdéskörét, természetesen ez egy nagyon lényeges kérdés, a tejcsomagban már a szabályozásban előre tudtunk lépni, de kérdezem azt Miseltől, hogy hogyan lehet a volumeneket szabályozni most a reformnak a keretében, a tejtermékeknek az esetében. Hogyan lehet ezen kívül a kereskedelmi szabványokat, normákat is beépíteni a folyamatba, Erről már szó esett a korábbi hozzászóltnak a felvetésében, de további választ igényelnék. Második kérdéskör. Természetesen szükség van arra, hogy a támogatás erőteljes legyen a platformainknak a javára, a borágazatban. És hát vigyázat, nem szabad, hogy bűvész inasként lépjünk csak fel, hanem mindenképpen át kell, hogy lássuk, hogy milyen is lesz a hatása az általunk javasolt intézkedéseknek ettenkintetben jobban és világosabban kell látnunk, hogy mi de számíthatunk többek között azon túl is, ami elhangzott Ciprusban. Aztán a harmadik kérdéskör, ez pedig a válságoknak a kezelésének a témaköre erősebben, teljesebben kell, hogy fellépjünk. Jól látható manapság már az, hogy e tekintetben milyen pontosításokra van szükség, nevezetesen arra, hogy olyan eszközek legyenek a kezünkben, amelyek hathatósan léptek fel válság esetében. Nem tartunk még itt, úgy vélem, és akkor, amikor jelentős válságok következnek be, akkor mindenképpen a hatásosabban kell, hogy tudjunk fellépni. Elnök úr, ezt szerettem volna felvetni. Köszönöm szépen, Erik Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Dante úrnak, kiváló jelentést készített, és számos fordítójavaslat is született ehhez. A kérdés a következő konstruktívan hogyan tudunk előrelépni, ugyanis nem csak arról van szó, hogy rengeteg téma merült fel, hanem ahogy Albert ez is mondta, az egyes frakciókban különböző megközelítési módok merülnek fel, és persze Európa is különböző keletről, nyugatra és északról délre haladva hatalmas különbségeket, különbségeket konstatálhatunk. A borról beszéltünk. Szerintem nem a bor a fő pont ebben a jelentésben, de persze része ennek a jelentésnek. Az én módosító javaslatom benyújtásakor eh, gondoltam erre. Nem, a, nem azért készült ez a jelentés, hogy minden teljesen új eh, fényben merüljön föl. Egyes kollégák a korábbi bor rendtartásból kivettek egyes pontokat, és ide most beletették. Pedig már korábban mondtuk, hogy a bor közös piaci rendtartást már megtárgyaltuk, lezártuk, most nem kell ezt újra indítani, ezt a vitát például a az eladási normák, a piacravetési normák, ezeket, értékesítési normák, ezekről nincs, nem erről kellene beszélni. Természetesen a magas szintű munkacsoportban vannak megfontolások azzal kapcsolatban, hogy mi mindent lehet jobban csinálni. Teljesen külön feladatról van itt szó. Először is tegyük világosan, mint ahogy a TESZ jelentésben is volt, a pénzügyi segítségnyújtás a borágazatnak maradjon meg, és aztán, hogy később mit csinálunk, az már egy teljesen más feladat. Itt van a csomagunkban ez a rengeteg módosítójavaslat és ez a rengeteg feladat, és ne térjünk ki most újra számos mellékvágányra. Itt van a kap reform, erről kell beszélni, erre koncentráljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottságnak adnám meg a szót, nem tudom, hogy van-e hozzáfűzni valójuk, és aztán Michel Dante erre térünk, kapja meg újra a szót. Rengeteg módosító javaslat született. Ez olyan képet fest rólunk, mint hogyha nem tudnánk, hogy mit akarunk, holott ez a számos módosító javaslat egy bizonyos irányt mutat. A jelentéstevő találkozni fog az árnyék jelentéstevőkkel, és sokkal egyszerűbb lesz a végén az egész. Minden esetre először is nagyon fontos lenne, hogy olyan képet alakítsunk ki magunkról, eh, amelyben eh, azt látják a polgárok, hogy eh, egyértelmű álláspontunk van. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Dante úrnak az átfogó jelentő, jelentésért. Csak néhány szót szólnék. Először is, ami a termelői szervezeteket illeti illetve az együttműködést illeti. Azt gondolom, hogy az együttműködés erősítése az egyik legfontosabb cél, és ez az egységes piaci rendtartás célja. Szeretnénk együttműködni önökkel, a tanácssal, és így szeretnénk javítani a e, szabály, szabályozáson. Benyújtottunk néhány javaslatot, de persze értjük és megértjük, hogy önök szeretnének ennél tovább menni, együttműködünk ebben. Szeretnénk fenntartani azonban a, az egyensúlyt, mi a fő cél, amelyben mindannyian megállapodunk, és hogyan tudjuk a versenyt is fenntartani. Ami a piacmenedzsmentet illeti, hálás vagyok azokért a javaslatokért, amelyeket Dante úr nyújtott be. Azt gondoljuk, és ezt látjuk Dante úr jelentésében is, hogy ahelyett, hogy a védőhálót most mindenütt növeljük, nagyobb rugalmasságra van szükség. És arra van szükség, hogy jobban tudjunk, gyorsabban tudjunk reagálni az árváltozásokra. És a WTO-val is jobban együttműködjünk a jobb szabályozás érdekében, hogy ezt a célunkat meg elérjük. Felmerültek bizonyos kérdések, ezek közül is a cukorral kezdeném. Úgy látom, hogy széleskörű támad, támogatás van a cukorkvóták megtartása mellett. Azonban továbbra is úgy gondoljuk, hogy a cukortermelés korlátozása mm, gusba köti a termelőket, és nem tudnak a megnövekedett keresletre reagálni. Aztán említették a bor kérdését. Csolos biztos úr elmondta, hogy a termelők aggodalmaira válaszolnunk kell. Nem szabad olyan helyzetet teremteni, amelyben a termelők továbbra nem tudják, továbbiakban nem tudják ellenőrizni a termelést, nem tudják kontrollálni azt, hogy hogyan reagáljanak a piaci keresletre. Azonban látnunk kell azt is, hogy 300 ezer hektárnyi kvóta van, ahol, ahol függőben vannak a jogok, termelői jogok, és ezeket még nem osztották szét. Ezzel egy időben asztali bortermelők szeretnének többet termelni. Tehát valamilyen öm, egyensúlyt kell találnunk, új választ, új lehetőségeket nem szabad megragadni az eddigi módszerekben. talán várnunk kellene még egy pár hétig, és meglátjuk, hogy a magas szintű munkacsoport milyen eredményre jut. Ami a tejtermékeket illeti, azt reméljük, hogy javulhat a helyzet. Mindemellett tudjuk azt is, hogy most is például nehéz helyzetben vagyunk az árak a válsági, válságszint fölött vannak, és egyes ágazatokban olyan intenzív termelői eh, rendszerek vannak, amelyek a szűk marginokkal rendelkező külső beszerzésektől függenek. Ilyen a helyzet például Spanyolországban és más országokban és Olaszországban is. Ezt értjük, ez, ez nagyon különleges helyzet, és hát meg kell néznünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy válaszoljunk erre a kihívásra. Ami pedig az élelmiszer láncolatot illeti, a bizottságban mi Tudjuk, hogy növelnünk kell a sebességet, és fair gyakorlatokat kell bevezetnünk, és nagyon örülünk annak, hogy önök ebben támogatnak bennünket. Azok, akik több hatalommal rendelkeznek ebben az e, ágazatban, e, azoknak kell a hangjukat hallatniuk annak érdekében, hogy ebben az elosztó, hogy a, az elosztás során e, figyelembe vegyük a fogyasztókat és mindenkit. Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom az elhangzottakat. Most Dante Amorhoz fordulok még. A bor ágazatban lesz szükség még kisebb korrekciókra, ebben egyetérthetünk, és aztán a tej szempontjából fontos lesz majd látni, hogy a koordinátorok mit mondanak. Michel Dantán. Köszönöm szépen, elnök úr. Az imént azt mondott, hogy rövid voltam, úgyhogy engedje meg, hogy most kicsit hosszabban válaszoljak. Mindenek előtt a köszönetekre hagy válaszoljak köszönetekkel. a jelentésemmel. Azért tudnak, kedves kollégák, el, ö, egyetérteni, mert hogy sokat tudtunk eszmét cserélni az árnyék jelentés tevőkkel, és nagyon-nagyon-nagyon tartalmas párbeszédet tudtunk ennek keretében folytatni. Köszönetet mondanék a titkáságnak is, különböző munkatársaknak, kollégáknak és kolléganőknek, akik hatalmas munkát végeztek a reagálásom. Először is az, hogy az 1700 valahány módosított még nem tudtam mindet mind kimerítően átolvasni. Úgyhogy csak reménykedni tudok egyelőre, hogy ezekkel majd egyet tudok érteni. Egy biztos, hogy azok, amelyeket már elolvastam, olyanok, amelyek nagy mértékben kifejezik mindazt az eszme cserét, amelyet a három év alatt lefolytattunk a szakbizottságunkba. Akkor amikor a saját jelentésem utolsó pontját odaírtam az utolsó oldalra, akkor az volt az érzésem, hogy egyesek majd úgy fogják szemlélni ezt a, ezt a jelentés tervezetet, mint egy ilyen elrettentő, madár ijesztő műfaj. Egyes ö, emberek esetleg így szoktak rám nézni akkor, amikor a folyosón találkoznak velem, de szeretnék ebből a szerepből kilépni. Úgy vélem, hogy lehetőség van arra, hogy kompromisszumos módosítókat terjesszünk majd elő, persze figyelembe véve a költségvetési egyensúlynak a kérdését. Ennek keretében kell, hogy gondolkodjunk, és ezzel fogunk foglalkozni, sőt, ezzel, erről fogunk szavazni. A holnapi napon egy véleményt fogunk majd jóváhagyni remélhetőleg. Az egyik alapvető kérdés továbbá az, hogy a 42-es cikkét az alap szerződésnek érvényesítjük-e. A 42. cikkben az szerepel, hogy a tanács és a parlamentnek a közös jogszabály a 101-es szabály alól mentesítést adhat, ugye a versenyszabályról van szó, a mezőgazdaság tekintetében, tehát nagyon-nagyon fajsúlyos döntést kell e témában hoznunk a pedig, pedig a hozzászólásokat illeti a mai napon. A módszer és az ütemezéssel kapcsolatosan tudom jelezni, hogy már most szerdán leülünk, a munkatársak itten összeülnek, és ennek fényében már megpróbáljuk egy első hozzáállásban rögzíteni az ütemrendet is, meg a módszert is. Persze ez nem lesz könnyű műfaj, mert hogy ugye valamennyi módosított meg kell, hogy tudjunk majd vizsgálni a legkönnyebbtől, a legegyszerűbbtől, a legösszetettebbig, és hát gyakorlatilag a jelentés egy kronológiai sorrendet vett figyelembe, és a termelői szervezeteket, illetve a jognak a kérdését a kellő helyen kezelte a jelentés, úgy vélem milyen nehézséggel szembesülünk. Azzal, hogy hogyan tudunk egy olyan keretet kialakítani, amely elfogadható mindenki számára, és amely gazdasági szempontból és jogi szempontból is kielégítő lesz mindenki számára. Éppen ezért párbeszédre van szükség párbeszédet kell, hogy folytassunk azért, hogy meg tudjuk ragadni mind a termelői valóságot, mind a jogi feltételeket. Ennek a szellemében szeretném a módosítókat megvizsgálni majd, és kialakítani a kompromisszumos javaslatokat ami pedig az egész láncolatnak a működését illeti. Mit is tudok mondani? Azt, hogy akkor, amikor megfogalmaztam a jelentést, és mind a mai napig, addig mit is észleltünk? Azt, hogy kudarcra volt valva, ö, ítélve az a munkálat, amelyet az Európai Bizottságban folytattak. Ugye a különböző szereplőket összehozta az Európai Bizottság, és azt remélte, hogy együttműködése kerülhet majd sor. Márpedig megállapodás nem született, és az Európai Bizottság az év vége előtt még úgy tűnik javaslatot fog majd előterjeszteni négy főigazgatásának a munkálat tehát fogják majd bemutatni. Csodolsz, bár Bányé Tajani és, és a negyedik biztos Almunia biztos, igen, akiknek az együttműködésével majd megszületik, úgy vélhető, egy anyag, és figyelembe kell, hogy vegyük majd azt is, akkor, amikor a saját javaslatunkat kialakítjuk. Szó esett a tej ágazatról. E tekintetben egy módosítót teljesítettem elő. Picit az volt az elhivatása ennek a módosítomnak, hogy serkentsem a vitát, és ezáltal módosítja a, az Európai Parlament a jogszabálytervezetet. Krista Klassz véleményével pedig teljes mértékben egyet tudok érteni. Valóban egy hallgatólagos megoldás, illetve megállapodás már létezett a korábbiakban között, és úgy gondoltuk, hogy ezt a megállapodást be tudjuk majd emelni, anélkül, hogy lényegében módosítanak. Ami pedig a a telepítési jogokat illeti. Erről már többször szóltam ebben, ezen a fórumon, és gyakorlatilag azt csináltam, hogy fogtam, és a jelenlegi szabályozást beépítettem a javaslatunkba. De mindig is egyetértünk a mi szakbizottságunkban, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy egy javaslatot tegyünk úgy közre, amelyel egyet tudunk valamennyi tenni, akkor ezt beépíthetjük a saját jelentésünkbe továbbra is ebben a szellemben gondolkodók, és hát e úgy vélem, hogy a múlt heti biztosi kijelentés ebbe az irányba nyit ajtókat, és ha lehetőség van, akkor valóban arra van szükség, hogy abba az irányba haladjunk, amely a teljes mértékben a kielégítésünkre szolgálhat. Tudom, hogy pénteken lesz egy tanácskozás, tudom, hogy az országok majd, a tagállamok leülnek majd egy összehangolt javaslatnak az előterjesztésére. Kíváncsi vagyok, hogy majd mi is történik, és mi is valósul meg mindebből. Nos, hát dióhéjban ezt szerettem volna elmondani, mm, természetemnél fogva nem vagyok túlságosan optimista, de, de ezzel együtt úgy vélem, hogy a módosítóknak a fényében lehetőség van arra, hogy egy elég széles körű kompromisszumra jussunk. Tudom, hogy egységes álláspontot nem fogunk tudni kialakítani, de ezzel együtt azt mondanám, hogy a módosítók bizonyos frakciók részéről, vagy inkább egyes tagállamok részéről sajátos megközelítést tálalnak, amelyek akár eltérőek is lehetnek a frakcióknak az, álláspont, az álláspontjához, de megpróbáljuk, és, és megpróbáljuk pontosabban ezeket is figyelembe venni. Elnök, Köszönöm szépen, Michel, és köszönetet mondanék valamennyi kollégának és kollega nőnek, és akkor a mai nappal, illetve ezen a ponton le is látjuk a szakbizottságnak a plenáris ülését, és a holnapi napon induláskor már 9 órakor szavazással kezdünk, úgyhogy kérek mindenkit, hogy hozza el az elektronikus szavazáshoz szükséges szavazókártyáját. Most néhány perc szünetet tartanánk, és utána pedig a koordinátok ülésére kerítünk sort, úgyhogy mindenkitől búcsúzom, aki nem koordinátor.